hozni, és ezért én leszek eh, az elnök addig. És akkor kezdenénk is a rend elfogadásával. Szeretném bejelenteni, hogy néhány változás történt. Először is az elnök közleményeivel fogunk kezdeni. Utána az ötös pont lesz a második napi rendi pont, tehát az emberi jogokról, a szociális és környezeti szabványokról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban, ez lesz a kettes napi rendi pont. Ezután, tehát ez, ezt, ez fogja követni az elnök közleményeit. Utána lesz az eszmecsere a fegyveres konfliktusokban a nőket érő erőszak kérdéséről, és utána lesz a, hármas, a mostani hármas napirendi pont az uniós politikák az emberi jogi védelmezők eh, érdekében. Kérdezem, hogy van-e valamilyen uh, javaslat, ellenvetés uh, az agendával kapcsolatban. Richard? részemről rendben van, csak kérdezem, hogy az elnök közleményei alatt felvethetnék-e valamit. Csak szeretném azt mondani, hogy az, eszme, az eszmecserében, amit januárban folytattunk, ugye azt kértem, hogy a titkárság nyújtson be egy munkadokumentumot az emberi jogokról, és azt mondták, hogy ez nem fog történni. Úgy tűnik, hogy most már március van, és még mindig nem történt ez meg de biztos, hogy a titkárság ezt már készíti, úgyhogy szeretnék csak emlékeztetni arra, hogy azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kérdés, hogy ez a dokumentum megszülessen, és remélem, hogy minél gyorsabban ez meg fog történni. Hiszen a szolgálat kiterjesztése nagyon fontos kérdés, és ezt meg ö, szigorúan meg kell vizsgálnunk, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen. Az elnök mikrofon nélkül beszél. A, a titkárság részéről ezt ez a dokumentumot majd Strasbourgban fogjuk megvitatni, mert a bíró elő ott kerül. Jó, van-e más megjegyzés, javaslat? Ha nincsen, akkor ezzel a napi rendet kérdezem, hogy elfogadhatjuk-e? Igen, jó, elfogadtuk a napi rendet. Második pont, elnök közleményei. Először is uh, Orlando Szepete, uh, a kubai uh, elnök. 58 nap éjségsztrájk után meghalt, február 24-én. Szapata úr azon 75 ember között volt, akiket letartóztattak akkor, amikor 2003 márciusában a kubai rendőrség letartóztatott olyan embereket, e, tehát ellenálló embereket, és ő megkapta a Saharov díjat is 2002-ben. Ezeknek a Orlando Szabata Tamájót 2004 májusában három év börtönre ítélték. Ezek után számos alkalommal bírósági tárgyalást folytattak ellene e, engedetlenség vágyával összesen életében, amikor meghalt, 36 évet töltött börtönben. Az éjségsztrájk volt az utolsó lehetősége és eszköze arra, hogy a börtöni feltételek és a börtön, börtöni körülmények ellen tiltakozzon. Ashton, asszony, Váró asszony és mások is követelték, hogy a Kubában minden politikai foglyot engedjenek szabadon. Ez ezen túl szeretnék még szeretnék hozzátenni, hogy lenne a plenáris ülésre Strasbourgba egy javaslatunk, mi szerint legyen egy vita a Kubára vonatkozó állásfoglalással kapcsolatban. Úgyhogy akkor kérhetem az önök támogatását? hogy Kubára vonatkozóan legyen jövő héten egy, a plenárisan vita és állásfoglalás? Igen, köszönöm szépen. A második bejelentés. A 45. ülés, 54. ülésünkön. Ez az 54. üléssel kapcsolatos. Tehát az 54. ülésünkön, a, a Pekingben tartott nők státuszáról tartott ülésén, ha jól értem a, a dokumentumból, amely előttem van, Heidi Hautala jelen volt az 54. ülésen, az az ENSZ női, nők státuszára vonatkozó bizottságának. Ezek az ügyek világosan kapcsolódtak a nőkhoz, illetve a, a béke folyamathoz. Nem tudok többet mondani erről, hogyha Heidi megérkezik, és lesznek kérdéseik ezzel az ügyel kapcsolatban, akkor azt hiszem, hogy ő majd szívesen válaszol a kérdésekre. Heidi Hautala továbbá részt vett a tényfeltáró bizottságban, amely a Fehér Oroszországi Tényfeltáró Bizottság volt múlt héten, és annak a négy tagú delegációnak is a tagja volt, amelyet Krisztinen Vinegen vezetett február 25-27-ig. A delegáció célja az volt, hogy Fehéroroszországban hogyan, milyen részvételi lehetőségek vannak a parlament, parlamentben. Ott is megnézték az emberi jogok helyzetét, a civil társadalmat, a emberi jogvédőket, a különböző szervezetek bejegyzési szabadságát, illetve a, a, mivel ugye elnökválasztások voltak, ezért a média szabadságot, és kifejezték komoly aggodalmukat a, egyre, az egyre súlyosbodó és rosszabbodó helyzet tekintetében. Szó volt a Fehér Oroszországban élő lengyel kisebbség zaklatásáról is. Yes, so... Akkor ezek lettek volna az elnöki közlemények, amelyeket ma szerettünk volna elmondani. És akkor folytathatjuk a munkánkat. Az emberi jogokról, szociális és környezeti szabványokról a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokban. David Martin az előadó. Ez az, az első eszmesedénk, úgyhogy szeretném üdvözölni a felszólalónkat, David Martint aki ugye az előadó, illetve Gregor Terit, aki szintén hozzá fog szólni ez az ügyhöz, és valószínűleg a bizottság képviselőjét is, aki uh, itt lesz velünk. Úgyhogy akkor a szót David Mártinnak adom meg, tessék, a szó. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek! Európai Parlamentnek sokkal nagyobb lehetősége van arra, hogy befolyásolja a különböző egyezményeket a, a Lisszaboni szerződés óta. Most már a kereskedelmi megállapodások szempontjából egyenlő jogú tagok vagyunk a tanácssal. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell várni a folyamat végét, és igen, vagy nem el kell válaszolnunk, hanem kezdettől fogva tudnunk kell, hogy milyen tárgyalási mandátumunk van, és folyamatosan a folyamat alatt figyelnünk kell arra, hogy a, az egyezmény megfeleljen a, a saját elveinknek, és ez különösen fontos az emberi jogi munkacsoport szempontjából. Az is, az is világos, hogy az Európai Unió Nak, az Európának kötelezettsége van arra, hogy azok az országok, amelyekkel partnerséget kötünk, figyelembe vegyék az emberi jogokat. Ez azt jelenti, hogy a horizontális megállapodások, például a GMP+, illetve az egyéb kereskedelmi megállapodásoknak is figyelembe kell vennie például környezetvédelmi szempontokat, ezért vannak ilyen klauzulák ezekben az egyezményekben. És a véleményünk célja az az lenne, hogy hogyan lehetne az emberi jogokat jobban megvalósítani, jobban kikövetelni ezekben a kereskedelmi szerződésekben. Először is a horizontális egyezményekkel kezdeném. A GSP Plus ból ahhoz, hogy, hogy profitáljunk, ahhoz a különböző ILO megegyezéseket, emberi jogi sztenderdeket és környezetvédelmi sztenderdeket kell betartani. Elméletileg, hogyha ezeket a sztenderdeket nem tartjuk be, akkor a GSP plusz előnyeket vissza lehet vonni. És az is biztos, hogy számos ország számára ezek jelentős, jelentős előnyöket jelentenek, hiszen ezek még mindig komoly kereskedelmi előnyt biztosítanak azoknak a számára, akik a GSP, VGSP plusz előnyöket megkapják. Azt is el kell mondanunk, hogy véleményem szerint nincs teljesen világos meghatározása annak, hogy ki az, aki ezt megkapja, és ki az, aki nem. Például a legutolsó körben Pakisztánt kizártuk a GSP plus GSP plus alkalmazható országok körek közül, azért, mert ugye demokrácia hiánya, stb. stb. egyéb miatt. És az ilyen paraméterek mellett valóban jogosan zártuk ki Pakisztánt. Viszont ha megnézzük más, ország, más, megnézzük más országokat, akiket viszont bevontuk, akkor felmerül a kérdés, hogy az egyensúly az mennyire van meg. És hogyha egy reálpolitikai vitát folytatnánk, akkor ilyen értelemben Pakisztánt kellene stabilizálni, és mivel tudjuk, hogy milyen problémák vannak a világnak azon a részén, mégis kizártuk Pakisztánt a GSP pluszból. Persze jogi értelemben ennek volt értelme, de például a Pakisztán gazdasági bevonása szempontjából ennek nem volt értelme. És hogyha megnézzük azokat az országokat, amelyek pedig megfelelnek a kritériumoknak, akkor azt gondolom, hogy jogosan mondjuk azt, hogy, hogy Sirankát kizártuk a GSP plusz előnyek közül, és de Kolumbiában például nem is nyitunk nyílt nyomozást hiszen tudjuk, hogy például Kolumbiában a legnagyobb vesz, egyik legveszélyesebb dolog ö, ö, szakszervezetisnek lenni, hiszen 60%-a a, a, az ilyen, a, szakszervezetek elleni ö, támadásoknak az Kolumbiában történik. És végig Sri Lankát zárt, zártuk ki, tehát valóban vannak itt inkonszisztenciák. Ami, amit a bizottsági szakemberekkel beszéltem, azok alapján úgy tűnik, hogy az intézkedés tehát itt az a kérdés, hogy egy ország figyelembe veszi-e az emberi jogokat, meg az ILO kötelezettségeit. És korábban ezt nem használtuk ezt a fajta kifejezést, de én úgy értem, hogy ha egy ország lendületet mutat, vagy úgy, ezt, azt a tendenciát mutatja, hogy, hogy ezeket a, ezeket a kritériumokat meg fogja tudni tartani, akkor ez már elegendő ahhoz, hogy részesüljenek az előnyökben. És ugye kérdés az, hogy mi lenne a következménye annak, hogyha ezeket az előnyöket elvennénk tőlük, pozitív vagy negatív irányba lökné az, ezeket az országokat. Lehet, hogy ez egy értelmes megközelítés, de de, de nincsen világos definíciója annak, hogy milyen, fejlem, milyen javulásokat kell elérniük és összességben véve úgy tűnik nekem, hogy ez mindez csak egy ilyen általános percepció alapján történik a megítélésünk, aki szeretne egy országot, vagy nem szeret egy országot. És ez pedig nem igazán elegendő követelmény ahhoz, hogy egy emberi jogi politikát, szakpolitikát alakítsunk ki. De például a Kolumbiára vonatkozó magyarázat az, hogy ott nem nyitottunk, nem kezdtünk el vizsgálódni, és az, hogy Kolumbiával egyezményt kötöttünk, ott ugye ennek az volt az indoka, hogy ezért mert reméljük, hogy ez pozitív irányba mozdítja az országot, és Sri Lankán pedig azért zártuk ki, mert azt gondoltuk, hogy nem vinni el pozitív irányba, nem ennek fejlődés, nem menne javulás, nem menne fejlődés. Az erre vonatkozó bizonyítékaink különböző benchmarkokra alapszanak. A másik kritérium, amelyről nem annyira szívesen beszélünk, de ezt is, azt is meg kell vizsgálni, hogy, hogy a javaslatunkat át tudjuk-e verni a tanácson. Sokszor ja, ugye azt látjuk, hogy ott zártatok mögött vannak megegyezések a bizottság és a tagjai és a, és a miniszterek között, és ott egyeztetik azt, hogy ha egy ilyen javaslatot tennék, akkor azt elfogadnák el. Sokszor hozzánk nem is süt el a javaslat. Nyilván Kolumbia esetében világos a helyzet, mert ugye a, a tanács nem menne bele abba, hogy Kolumbiát kizárjuk az előnyekből, tehát mindez benne van a, ebben a megközelítésben, és az én személyes elményem szerint sosem lehet ez egy fekete-fehér döntés világosan. Meg kell próbálnunk egy átlátható, ö, ö, világos kritériumrendszert kialakítani arra vonatkozóan, hogy egy ország mikor részesülhet a GSP plusz előnyekből. Nyilván vannak más szerződések is, de csak ezekre szerettem volna fókuszálni a GSP és a GSP Plus-ra. Ami a szabadkereskedelmi egyezményeket illeti, világos, hogy egy harmadik országgal ugye, tárgyalunk, amikor kitárgyalunk ilyen szabadkereskedelmi egyezményeket, akkor vannak környezetvédelmi, munkavédelmi, emberi jogi klauzulák. És ez ezeknek az a célja, hogy hogy az ilyen országokban legalábbis mutassanak olyan tendenciát, hogy, hogy pozitív irányban mondulnak el ezekben a tekintetekben. Nemrég is volt arra példa, hogy csak azért, hogy a szabadkereskedelmi egyezményt megkötessék velünk, történtek előmozdulások. Amikor viszont a jelenlegi rendszer keretében tárgyalunk, és mondjuk fel akarunk függeszteni egy szabadkereskedelmi egyezményt, akkor ugye a bizottsághoz is kell ehhez, illetve egyhangúság kell a tanácsban. Ha pedig már egy egyezmény mert egyébként megkötöttünk, akkor már onnantól kezdve mindenkinek anyagi érdeke, anyagi érdeke fűződik ahhoz, hogy ez tovább menjen, és a, és a, a szabadkereskedelmi felfüggesztése az igazából már mindenkinek az anyagi érdeke ellen megy, és ha jól tudom, sosem történt meg olyan hogy felfüggesztettünk volna egy szaros szabadkereskedelmi egyezményt. A GSP plus már függesztettünk fel, de FTA-t még nem. Úgyhogy voltak ilyen esetek, de, de azt szeretném összességében véve, nem tudom mennyire megvalósítható ez, hogy a jövőben kicsit szigorúbb át, átfogalmaznám, mondja az előadó. Tehát, hogy kicsit megkönnyítsük azt, mm. hogy az emberi jogi klauzulákat megvalósítsák, vagy úgy, hogy az egyhangúsági követelményt azt vegyük, vegyük el, vagy pedig a bizottságnak adjuk meg csak egy határozott időre azt a jogot, hogy felfüggesszen egy egyezményt, és utána a, a tanácshoz menjen ez át. Tehát én azt gondolom, hogy a parlamentnek kellene egy világos szerepének lennie a tekintetben, hogy mikor lehet egy szabadkereskedelmi egyezményt felfüggeszteni. Új jogokat kell kapnunk ahhoz, hogy, hogy elfogadjunk ilyen egyezményeket, és a bizottságra hatást kell gyakorolni ennek érdekében. Ez nem oldja meg természetesen a jelenlegi egyezmények során felmerülő problémákat, de a jövőre vonatkozóan mindenképpen. Köszönöm szépen. Elnök. Thank you. Köszönöm szépen Mártin úrnak. Láthatják, Szöveg nélkül kell e véleményt cserélnünk. Szajfi er, úr, részéről és Martin úr részéről, de az önök dossziéjában találnak egy anyagot a Nemzetközi Emberjogi Szövetségtől, egy állásfoglalást. Dekoráti úr a szó. Thank you very much. Köszönöm szépen, franciául beszélnék. Először is szeretnék köszönetet mondani az Emberi Jogi Albizottságnak, hogy meghívtak bennünket erre az eszmecserére ez egy előzetes eszmecsere, mert ahogy ön is említette, nincs még szövegünk, amelyen dolgozhatnánk, de ez egy nagyon fontos eszmecsere, ugyanis a nemzetközi szervezetek már évek óta dolgoznak ezen a témán, a kereskedelmi megállapodásokra vonatkoztatva. Ez egy olyan téma, amelynek ma nagy a létjogosultsága, sőt megnövekedett ez a létjogosultság több oknál fogva is. Éppen ezért fontos ez a vita. Először is az Európai Unió az utóbbi években megsokszorozta a tárgyalásokat a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan harmadik országokkal. Éppen ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni a kereskedelmi tárgyalások fontosságát. Jelenleg ma a Lisszaboni szerződés ugye elfogadásával egy olyan helyzet alakult ki, amikor is a szerződés 218-as cikke, valamint az intézményes rendszerünk lehetővé teszi az, hogy a parlament is részt vegyen minden szakaszában a kereskedelmi tárgyalásoknak. Tehát nem csak a végén, a folyamat végén vehet részt a parlament, amikor is ki kell mondani, hogy igen vagy nem, hanem a folyamat során nagyon konstruktív szerepet játszhat az emberi jogok szerepe is növekszik a nemzetközi szintéren, a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatban, a nemzetközi világkereskedelmi szervezet igazgatója is kimondta azt, hogy nagyon fontos megnyitni a vitát az emberi jogokról, és ez nem egy automatikus rendszer kell, hogy legyen, mert a jogászok is végül is felteszik azt a kérdést, hogy tiszteletben tartja-e a világkereskedelmi szervezet az emberi jogokat, akkor, amikor kereskedelmi tárgyalásokat folytat, és kereskedelmi megállapodásokat ír alá. Ezzel kapcsolatosan szeretném a véleményemet elmondani a nemzetközi jogra vonatkoztatva, mik is a kötelezettségei az Európai Uniónak az emberi jogokkal kapcsolatosan. Ennek van politikai vetülete is, az Európai Unióra vonatkoztatva, az Európai Uniónak koherens külpolitikát kell folytatnia minden területen. Mi is a koherencia és a feltételek rendszere. A nemzetközi jogi szempontból itt nem egy elméleti vitáról kell említést tennünk, hanem arról, hogy jelenleg az Európai Uniót kötelezik jogi szempontból azok a megállapodások, amelyeket aláír. Ennek természetesen gazdasági, szociális és környezeti vetületei is vannak. Ami a szoció környezeti és gazdasági jogat illeti, el kell mondani azt, hogy az nemzetközi együttműködés kötelezettség, és ezt a kötelezettséget úgy kell megvalósítani, hogy harmadik országok ne ö, ö, sérüljenek. Továbbá az ENSZ tagállamainak kötelessége az, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy minden olyan megállapodás, amelyet harmadik országokkal kötnek, ne sértse meg az emberi jogokat és tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Tehát ma a mai helyzetben az Európai Uniónak is, a tagállamainak is mindenképpen tiszteletben kell tartani az emberi jogokat harmadik országokban, akkor, ha kereskedelmi megállapodásokat ír alá. Lámi úr is elismerte ezt, ez, ennek természetesen pozitív és negatív vetületei is lehetnek harmadik országokra vonatkoztatva. Két évvel ezelőtt már a bizottság kiadott egy munkadokumentumot, és ezzel kapcsolatosan, tehát ezt meg kell valósítani, a nemzetközi kötelezettségeinek eleget kell tenni az Európai Uniónak is, hogyha ennek pozitív vagy negatív vetülete is vannak. Természetesen, ha ezek negatívak, akkor azokat a vetületeket módosítani kell. Jelenleg az Európai Uniónak semmiféle intézményes és strukturális lehetősége nincs arra, hogy bebizonyítsa azt, hogy pozitív vetületei vannak a kereskedelmi megállapodásoknak, és nem negatívok azok. Ami a hatástanulmányt illeti, Létezik hatástanulmány, amely a fenntarthatósággal foglalkozik, de semmiféle negatív vetületről nem tesz említést. Lerövidít, lerövidítenném a mondandómat azzal, hogy azt mondom, hogy fontos a kereskedelmi megállapotásokra vonatkozó hatástanulmányok kidolgozása és azok pozitív feltételet kell, hogy biztosítsanak. Léteznek már hasonló eszközök, de mindenképpen egy ilyen eszközre szükség van, viszont az Európai Uniónak mindenképpen tiszteletben kell tartania a nemzetközi kötelezettségeit. Továbbá, második pont, ami inkább politikai jellegű és nem nemzetközi jellegű, és ez is kötődik a Lisszaboni szerződéshez. Itt a koherenciáról van szó, valamint a feltételrendszerről. A feltételrendszer sok esetben, vagy a feltételrendszerek tabuként értékelődnek az Európai Unión belül itt az Európai Unió külső akcióit, külső politikáját kell megemlíteni. A, a GPS plusz egy olyan feltétel, amely egy pozitív feltétel ami az emberi jogi záradékokat illeti. 95 óta minden kereskedelmi megállapodásban be kell, hogy foglalják ezt a záradékot, és ez egy nagyon fontos feltétel, itt a nemzetközi szabványoknak megfelelően kell eljárni, mert fel lehet függeszteni ugye a kereskedelmi megállapodásokat abban az esetben, hogyha az emberi jogokat nem tartják tiszteletben. A kotonói egyezménynek megfelelően látjuk azt, hogy voltak olyan országok, ahol államcsínyra került sor, vagy pedig megsértették az emberi jogokat, és a szerződés 96. cikkének értelmében fel is függesztették a megállapodásokat ezen országokkal. A GSP plusz feltételt figyelembe véve természetesen mindig meg kell vizsgálni a helyzetet, vizsgálatokat kell indítani, és a koherenciát kell biztosítani ezen a területen is. Az új Lisszaboni szerződés 21-es cikke kimondja azt, hogy szükség van egy nagyfokú koherenciára az Európai Unió külpolitikájában, a legkülönbözőbb területeken figyelembe kell venni az emberi jogokat, az alapvető értékeket, és ilyen érték az emberi jogok, és a mainstreaming különböző feltételeit szintén. Azt szeretnénk, hogy nyilvános vita induljon intézményes szinten, hogy a parlament is foglalkozzon ezzel a témával, nevezetesen, hogy az Európai Unió hogyan tudna egy koherens politikát biztosítani, abban az esetben, hogyha a demokratikus elveket és az emberi jogokat megsértik valahol, és hogyan ö, tudja alkalmazni ezt a feltételrendszert az Európai Unió. Erre csak akkor ö, lesz lehetőség, hogyha ö, léteznek megfelelő hatástanulmányok az emberi jogokkal kapcsolatosan mert pozitív kihatást kell mindenképpen biztosítani a kereskedelmi megállapodásokban. Jelenleg nem tudunk mindent ezen a területen még megvalósítani, nem tudjuk, hogy a, egy adott kereskedelmi megállapodásnak pozitív vagy negatív kihatása lesz-e, és hogy minden feltételt figyelembe vettek-e. Létezik már egy olyan jelentés, amely arról szól, hogy az Egyesült Államok és a és Peru között megkötött kereskedelmi megállapodásnak nagyon negatív kihatása volt, ugyanis az indián közösségben 33 ember lelte halálát, ugyanis ez a kereskedelmi megállapodás konkrétan ilyen negatív hatásokhoz vezetett. Tehát meg kellene nézni, hogy milyen lehetőségek, milyen eszközök vannak azzal kapcsolatosan, hogy más megállapodások szintén ilyen negatív vetületekkel ne kerüljenek megvalósításra. A jövőben tehát arra van szükség, hogy a különböző kereskedelmi tárgyalások során már közösségi szinten foglalkozzunk a beruházásokkal, a vállalatok felelősségével is. E, hát ennyit akartam elmondani, nagyon röviden. Azt hittem, hogy később kell majd beszélnem, de már most tehát elmondhattam a véleményemet, ha vannak kérdéseik, akkor rendelkezés állok. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Thierry úr. Köszönöm szépen az előadását, most pedig látom, hogy itt vannak a bizottság képviselői is. Még egyszer elnézést kérek, hogy a napirendben változtás, változások vannak, de hogyha a bizottság képviselőinek lenne véleménye. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Kiene asszony. Szeretnék néhány elemmel hozzájárulni még a vitához, és én még mindig várom a kollégáimat, akik tehát a kereskedelmi tárgyalásokat folytatják, nem egy, egyedül lennék itt. Martin úr és a többiek is elmondták, hogy a koherencia a kulcs szó, és ezt mindenképpen biztosítani kell. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió koherens politikát folytasson. Sokszor ugye a kettős párhuzamos standardokkal vádolnak bennünket. Mindenképpen az emberi jogi téma az egy olyan téma, ugye, hogy mindenkinek szüksége van olajra, gázra, és így tovább. Tehát azt tudjuk, hogy az élet azért nem fekete-fehér, ne felejtsük el, ami pedig Ugye hallottuk az előbb, hogy mennyire fontos a pozitív feltételrendszer, a pozitív kezdeményezések. Ne felejtsük el, hogy a közösség, az erbai közösség ugye csak a, akkor fordul szankciókhoz, hogyha, és ez az utolsó dolog már, hogyha, hogyha ö, E- erre szükség van. Flotr asszony a múlt évben beszélt erről, hogy a szankciók végül is jó lehetőséget biztosítanak, de a szankciók az egyedüli eszköz lehetőség, amelyel élhetünk. Martin úr is beszélt néhány dologról, például a záradékokról. Szeretném korrigálni azt, amit mondott ami a, tehát a nemzetközi kereskedelmi megállapodásokat illeti. Vannak olyanok, amelyeknek nincsenek politikai záradékaik, vagy csak emberjogi záradékaik vannak. Tehát, vagy ha van emberjogi záradék, akkor a politikai kereten belül, a partnerségi és együttműködési megállapodásokban vannak ezek. Ugye a, sok esetben ezek olyan megállapodások, amelyekben kereskedelmi és emberjogi vetületek is vannak. A parlament is kimondta azt, hogy a kettő között mindenképpen kettőt össze kell kötni. Hallottunk a kereskedelmi megállapodásról Peruval, aztán Kolumbiával, ahol problémák voltak. Tehát vannak ö, alapvető záradékok a ö, megállapodásokon belül, aztán vannak iránymutatók, a Korepertől kaptuk ezeket az iránymutatókat, nevezetesen, hogy minden partnerségi és együttműködési megállapodáshoz kell politikai záradékot kapcsolni, az több záradékot, az egyik az emberjogi záradék. Aztán ott van a felfüggesztéssel kapcsolatos záradék. Ez azt jelenti, hogy ha visszaélnek az emberi jogokkal, akkor a megállapodást felfüggeszthetik. Tehát ez ezeket a záradékokat most minden tárgyalás során e, e, megtárgyaljuk, és ilyen záradékokat kell csatolni a megállapodásokhoz. Nagyon sok, ugye a, az a szerződésen belül nagyon sok feltétel szól a kereskedelmi megállapodásokról, viszont az emberi záradékokkal kapcsolatosan kevés a lehetőségünk az ENSZ kártáját ugye aláírtuk, és ha ezt figyelembe vesszük, akkor vagyis hát ezt, ezt a kártát az összes állam a világon aláírta. Tehát össze kell kapcsolni az emberi jogi záradékot a felfüggesztési záradékkal. 22 esetben használtuk a szankciókat, tehát a felfüggesztettük az adott megállapodást, vagy időlegesen felfüggesztettük, amit a kereskedelmi szinten meg kell tenni, az mindig arányos kell, hogy legyen. Aztán, ami az államcsint illeti, Afrikában például az államcsinyeket, Ilyen esetekben megpróbáltunk párbeszédet indítani a partnerekkel, és erre mindig sürgősen szükség van, mert ugye a partnerek is félnek attól, hogy nehogy felfüggesszék a kereskedelmi megállapodásokat, tehát tárgyalni kell velük, el kell mondani nekik, hogy politikai szempontból ez nagyon fontos, ez koherens, és természetesen a megtorlás, úgymond, nem ezt a szót használjuk, de hát erről van szó, arányos kell, hogy legyen a visszaélésekkel. Tehát a politikai záradék okok is tartalmazzák azt, hogy mindenképpen tárgyalni kell az adott országgal az emberi jogokról, aztán van más eszköz, ilyen a GPS, erről is volt szó, aztán van Sri Lankával kapcsolatosan egy döntés, amely augusztusban született, itt egy hat hónapos szankcióról van szó, a célkitűzésünk Sri Lankával kapcsolatosan az, hogy javuljon a helyzet. Hát itt nem arról van szó, hogy eh, hogy eh, itt szankciókkal éljünk. A GSP eh, ez egy fontos dolog, ez egy alapeszköz, már két esetben mm, szankciókkal éltünk, itt Burmával kapcsolatosan, és Fehér Oroszországgal kapcsolatosan, mert megsértették az emberi jogokat. A GSP Plus Sri Lankával kapcsolatosan, tehát ez egy kereskedelmi preferencia, ez egy kiegészítő kereskedelmi preferencia. A, ez a, kötődik a, az e, e, emberi jogi konvenciók ratifikálásával, valamint a munkával kapcsolatos jogok ratifikálásáról el Salvadorral kapcsolatosan is volt egy problémánk, nevezetesen olyan kiatása volt a tárgyalásainknak, hogy a szalvadori alkotmányt megváltoztatták. Tehát ilyen lehetőségek is vannak. Sri Lankával ez volt a helyzet, és folytatjuk a párbeszédet. Vannak más eszközök is, amelyeket, amelyekről szeretnénk beszélni. A kínzásokkal kapcsolatos, és a, és a, kere, és a kereskedelemmel. Tehát van egy olyan ö, dokumentum, amely kimondja azt, ugye, hogy, hogy, hogy a kínzásokat is figyelembe kell venni. Létezik egy rendelet, de igazából nem tudom, hogy a tagállamok hol is állnak ezen rendelet alkalmazásában aztán a katonai eszközök, katonai felszerelések exportjával kapcsolatosan is léteznek dokumentumok, a humanitárius jog betartása is alapvető, és ezek megsértése szintén negatív vonzattal jár. Aztán a tanács hozhat döntést szankciókról, természetesen a döntését alapozhatja az ENSZ biztonsági tanácsának határozataira. Itt például be lehet fagyasztani bizonyos megállapodásokat, aztán egyéni, egyedi szankciókra is sor kerülhet Természetesen ezt is figyelemmel kell kísérni a teljes folyamatot. Látom, hogy kollégáim megérkeztek most már, úgyhogy át is adnám a szót valakinek közülük. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon átfogó beszámoló volt a rendelkezésre álló lehetőségekről, tehát nem igazán tudom, hogy mit adhatnék még ehhez hozzá a különböző eszközökkel kapcsolatosan léteznek kereskedelmi eszközök, aztán különböző olyan rendelkezések, mint a GSP, aztán a tanács is döntés hozhat egyes országokra vonatkoztatva természetesen a szerződéses elemekről is beszélni kell, a kétoldalú szerződések, a kétoldalú kereskedelmi megállapodások, amelyek tartalmazzák az emberi jogok tiszteletben tartásáról szóló záradékokat, aztán a, a párbeszéd is fontos, mint általános politikai elem az adott országokkal. Aztán vannak specifikus kereskedelmi kérdések, de hát erre, ezekre nem szeretnék most kitérni. Thank you. Köszönöm szépen, Arno asszony következik, következik. és a kollégája, köszönöm Arno asszony és kollégája hozzászólását. E, most van lehetőség kérdéseket feltenni. Kazak úr, parancsoljon. Thank you very much, madam. Köszönöm, elnök asszony. Bulgár nyelvre váltok. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Наистина въпросът с Kedves kollégák, tisztelt elnök asszony! Az emberjogi és szabadságügyi szerződés záradékok nagyon fontos eszközei és nagyon fontos eredményei annak, amit a kollégák elmondtak. A harmadik országokkal az EU által aláírt szabadkereskedelmi szerződések növel, növekedő számával figyelembe kell venni ezeket a hatásokat, és azt, hogy ez milyen befolyással van emberi jogokra, nemzetközi együttműködésre, az országok elkötelezettségeire. Mindezek nagyon következetes eh, hozzáállást eh, követelnek meg. Az Európai Unió, és különösen a parlament felhívta a figyelmet erre a következetességre, mert minket közvetlenül választottak meg az európai polgárok. Hiszek abban, hogy óvatosan kell eljárnunk, és meg kell felelnünk minden meg kell figyelnünk minden emberjogi jogsértést. Ez, ettől vagyunk mi európaiak. Hallottam, amit Martin úr elmondott a vita elején, a szándékot, amelyet ő a jelentésébe is befoglalt. Ezeket megvitattuk az INTA bizottságban. Voltak, akik azt mondták, hogy lehetnek kettős szabványok, következetlenségek, az egyes országokkal mutatott hozzáállásunkban, kereskedelmi érdekeltségekben és viszonyokban. Igen, ezeket el lehet mondani, ezek ott néha büntetünk, máskor dicsérünk. Nem vagyunk biztosak abban, hogy ez a kettő hova, hova vezet, amikor végül is felhasználjuk. A Lisszaboni szerződés életbe lépése után az Európai Parlament nagy felelősséget mutat a bizottság és a tanácsnak is az a célja, hogy következetes hozzáállást tanúsítson. A bizottság képviselőihez van egy kérdésem, ami Sri Lankát és a GSP plusz rendszert illeti. Miért döntöttek úgy, hogy felfüggesztik a GSP pluszt Sri Lanka esetében, és Kolumbia esetében ahol ugye, amiről ugye nagyon sokat vitatkoztunk, ott miért nem függesztették föl. A bizottság eh, nem is kíván tényfeltáró eh, eh, missziót küldeni ezekre a helyekre. Nagyon sok partnerünk, civil szervezetek és szakszervezetek is jelezték, hogy az emberi jogokat továbbra is megsértik Kolumbiában, e, és a WTO szabványait is. Ezért e, kérdezném meg öntől, hogy milyen mechanizmusok vannak. Beszéltünk már ezekről, beszéltünk arról, hogy olyan záradékokat lehet bevezetni, amelyek az emberi jogakra foglalkoznak a szabadkereskedelmi megegyezményekben. Nem említettük e, a szabadkereskedelmi egyezmény Korea esetében. Vannak-e más jogi lehetőségek, például megelőző intézkedések, vagy biztosító záradékok, amelyeket valahogy össze lehet kapcsolni ezzel a mechanizmussal azért, hogy a záradék a felfüggesztést indítványozza akkor, hogyha megsértik az emberi jogokat? Ez volt a kérdésem. Köszönöm szépen. Lockpiller asszony következik, parancsoljon. I will speak in German. Németül fogok beszélni. Points. Uh, Három gondolatot szeretnék elmondani. Először a Mártin kollégának szeretnék uh, támogatást nyújtani a tekintetben, hogy valóban nem szabad, hogy inkonzisztencia legyen, akkor, hogyha az Emberi Jogi Bizottság részéről egy állásfoglalás kiadunk. És ugye megnézzük a kolumbiai emberi jogi helyzetet, ott valószínűleg valóban úgy teszünk, mintha itt minden magától, amint ott minden magától javulna. Februárban egy tömegsírt fedeztünk fel, több mint 2000 holtesttel, és a kormánynak a demobilizációs programja az pozitív lépés, de a megvalósításban meglehetősen hiányos. És azt gondolom, hogy nagyon rossz az Európai Unió és a parlament, de a mi szakbizottságunk szempontjából is nem tesz jót a megítélésünknek, hogyha teljesen nyilvánvalóan kettős mércével mérünk. És az is rossz, és ez rossz jeladás is részünkről a sirankai kormány számára, vagy a kormány felé, hogyha nem ugyanúgy kezelünk két országot. A második dolog, amit Madame Arno elmondott, ugye utalt a szankciókra. Igen, ez nem egy kereskedelmi egyezmény, de abban a szempontból is ez fontos lenne, és nem tudom, hogy ez benne van az önök állásfoglásában, hogy odáig is jussunk el, hogy vitassuk meg azt, hogy a szankciókat, hogyha, hogyha gazdasági szankciókról beszélünk, hogy ezek ne vezessenek emberi jog, az emberi jogok megsértéséhez. Tehát óvatosnak kellene lennünk, és vitáznunk kellene arról, hogy Iránnal szemben is komolyabb kereskedelmi szankciókat vezessünk be. A harmadik kérdés a bizottsági javaslathoz. Ugye azt mondta a bizottsági képviselő, hogy különböző problémák merültek föl az export tilalom tehát a, a kínzóeszközök exportilalmával kapcsolatban. Nyilván sok dolgot lehet kínzóeszközként használni, de én úgy értettem, hogy itt különösen egy olyan piac van, amelyek, amely elektronikus eszközök piaca, és ezeket használhatják kínzásra. Kérdés az, hogy miért olyan nehéz ezt most felülvizsgálni és implementálni. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Szeretném a bizottság képviselőit megkérni, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Parancsoljon. Uh, thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Hadd mondjak néhány szót a GSP pluszról, a mértékadó eh, elvárásokos Sri Lanka és Kolumbia különböző esetéről, amit a szakbizottság is megkérdezett. Az első az, hogy szeretném aláhúzni, hogy a GSP, GSP és az Európai Unió autonóm eszközöinek egyértelmű, objektív mértékadó irányadó mértékeket kell meghatározni. Nem lehet olyan rendszert létrehozni, amelyet a nemzetközi kritériumok nem támasztanak alá. Ezért a GSP rendelet elfogadásával azt a mértékadó határoztuk meg, hogy a nemzetközi egyezmények alapjából indulunk ki. Ez az az irányadó érték, amit mi meghatározhatunk, és hivatkoztunk számos emberi jogi egyezményre, munkajogi és környezetvédelmi egyezményekre, valamint az emberkereskedelmi egyezményekre ezek a konvenciók megadják a normatív alapját annak, amit eh, mi elérni szeretnénk, de ezt jobban ki kell dolgozni monitoring és értékelés szempontjából a kedvezményezett országok eh, eh, érdekében. Ez a munka során objektívak akarunk lenni, és biztosítani akarjuk, ahogy nemzetközi szempontból a monitoring a megfelelő módon zajlik. Ez az irányelvünk, ez szerepel a rendeletekben is. Az Európai Unió véleményei is ezen a nemzetközi, az ILO jelentésén alapszanak, valamint az ENSZ emberjogi bizottságának jelentésén, valamint a vonatkozó környezetvédelmi testületek jelentésein. az értékelésekben, ilyen jellegű értékelésekben mindig van egy bizonyos szintű politikai ítélet, ez olyasmi, amit nem tudunk megszüntetni, és nem is kell megszüntetni, mert végül is az Európai Unió politikai intézményeinek fel kell készülni arra, és kell, hogy legyen hatalmazok arra, hogy elemezzék és dönteni tudjanak az ilyen kritériumok alapján, amelyek a rendeletekben szerepelnek, hogyha vannak normatív értékelési rendszerek, és hogyha vannak pontosabb monitor, monitoring eredmények a nemzetközi szervezetek részéről, az a, azon alapján tudjuk meghozni a végső politikai ítéleteinket az Európai Unióban. Mi történik Kolumbiában, és mi történik Sri Lankán? Nem szabad elfelejtenünk, több kérdést sem. A GSP Plus az egy ösztönző eszköz, amelybe, amelyel az országokat próbáljuk segíteni, az ő fejlődésüket. Ezek azon alapulnak, hogy az országok hajlandóak, elkötelezettek részt venni a monitoring szervezetek munkájával, valamint az európai intézmények munkájával is. Az a helyzet, hogy például Sri Lanka esetében, amikor az Európai Unió e, a helyzetet ki akarta vizsgálni, ők nem működtek együtt. És ezt figyelembe kell vennünk. Mi történik Kolumbiában? Kolumbiában több évnyi intenzív vita után e, úgy döntöttek, hogy a szakpolitikáikat és az intézkedéseiket a nemzetközi szervezetek megítélésének átadják. Kolumbia önkéntesen elfogadta, hogy átvizsgálják évente a nemzet, az, az ILO és más nemzetközi szervezetek, és szerepel azon országok listáján, amelyeket rendszeren, rendszeresen értékelnek munkaügyi szempontból, Eh, és a Nemzetközi Munkaügyi Konferenc részéről is. Ugyanez a helyzet eh, az ENSZ emberi jogi szervezeteivel kapcsolatban. Kolumbia úgy döntött, hogy eh, megmutatja, ezek a mi intézkedéseink, vizsgálják meg. Vajon javul a helyzet, vagy romlik? Ezt döntsék el. A bizottság véleménye az, hogy a helyzet javul, bár nem tökéletes, messze attól, de mégis van egy ösztönző rendszer működésben, ezért meg kell gondolni, hogy mi a hatása annak, hogy ezt visszavonjuk. Egy olyan helyzetben, amely javulást mutat. Az eredmények és a nemzetközi szervezetek konklúziói megtekinthetők, és mindenki levonthatja ebből a saját következtetéseit. A bizottságnak az a következtetése, hogy ezek a nemzetközi eredmények azt mutatják, hogy a dolgok jó irányba haladnak, és az elkötelezettségi politika sokkal többet segítene, mint a büntetés és az elszigetelés politikája. Hadd használjam fel az alkalmat, hogy visszautaljak a fenntarthatósági hatástanulmány kérdésére a kereskedelmi egyezmények területén. Szeretném elmondani, hogy ezek az értékelések függetlenek, tanácsadók végezték el, nem tükrözik az intézmények, a bizottság, a parlament vagy a miniszterek tanácsának véleményét de nagyon hasznos eszközök ezek a tárgyalásoknál és a tárgyalások eredményének értékelésében. Ezek a fenntarthatósági hatástanulmányok olyan eh, kérdéseket vizsgálnak meg, amelyek hatással lehetnek a kereskedelmi liberalizációra olyan ágazatokban, mint a szegénység felszámolása, az egészségügyi, közegészségügyi szolgáltatások elérése, mindez jó irányba halad, de ezek az értékelések foglalkoznak a szociális jogok kérdésével, és amik sokkal közvetlenebbül kapcsolódnak gazdasági kérdésekhez és a gazdasági szektorok esetleges reformjával. Elnézést kérek, mondja az elnök. Összefoglalná? Igen, pontosan ezt akartam. Eh, Madame Arno is szeretne hozzá, valamit hozzátenni. Köszönöm szépen, elnézést kérek. A sokkal kapcsolatosan létezik egy bizottság, amely rendszeresen ülésezik, és eh, ezen eszköz megvalósítását tanulmányozza. És ahogy eh, Logbiller asszony is mondta, igen, ez a rendelet tartalmazza a különböző eszközök listáját. Na most ezt át lehet vizsgálni természetesen, de ez mindig elég bonyolult. Ami az emberi jogi témát illeti, ugye nem úgy ítélkezünk, hogy veszünk két országot, aztán azt mondjuk, hogy egy szinten vannak, vagy nem. Nem. Itt mindenképpen a trendeket kell nézni, a fejlődést kell nézni. Kolumbiával kapcsolatosan, ahogy ez elhangzott, a Kolumbia az ENSZ különböző szakembereit rendszeresen fogadja, és, és ezek jelentéseket tesznek, írnak, és valóban Kolumbia részt vesz ebben az egész vizsgálati folyamatban. Amit Martin úrnak szeretnék elmondani, nem régiben kiadtak egy tanulmányt a múlt év végén a kereskedelemmel és a jogokkal kapcsolatosan. Mindig felmerül az a kérdés, hogy, hogy, hogy hogyan lehet piacra bocsátani, dobni azokat a különböző termékeket, amelyeket foglyok börtönökben készítenek. Tehát itt érintve van a teljes technológiai transfer, aztán tudjuk Kína helyzetét, aztán az internethez való hozzáférés átvizsgálása, és így tovább. Tehát számos olyan téma van, amelyel foglalkozni kell, és ennek tudom, tudó, tudá, tehát ennek e-, erről tudunk, tehát tudomásunk van mindezekről. Köszönöm szépen, köszönöm Arno asszony, Martin úr esetleg reagálna az elhangzottakra? Hát nagyon rövid az időnk. Thierry úr és a két bizottsági képviselővel kapcsolatosan ugye e, nagyon fontos dolgokat hall, lottunk, ami a hatástanulmányt jelenti. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó innovációt jelent majd az emberi jogokra vonatkoztatva is. Nem tudom persze, hogy a tagállamok mennyire lelkesek e témát illetően, de amit mi, mint parlament megtehetünk, az, az hogy elindítjuk a, a független konzultációkat a kereskedelmi megállapodásokkal kapcsolatosan, nem szeretném újra nyitni a vitát Sri Lankával kapcsolatosan. Sri Lanka versus Kolumbia ugye témában, de a bizottság, jó magam és a parlament is egyetért azzal, hogy a GSP benchmarkokat mindenképpen a nemzetközi kereskedelmi jog alapján kell meghatározni, Na most, hogy hogyan is értelmezzük a különböző szervezetek ellenőrzését, a monitoringot, ez egy kérdés, ebben a bizottságnak is szerepe van. Ahogy már én elmondtam, én úgy gondolom, hogy, hogy fontos a bizottság új dokumentumának a tartalma, itt egy rendszeres értékelésről van szó. Sri Lanka, ahogy hallottuk, nem volt hajlandó a bizottsággal párbeszédbe elegyedni. Fontos a párbeszéd, nem lehet felszínes párbeszédet folytatni az Európai Unióval. Tehát fontos az, ki kell mondani, hogy, hogy Sri Lanka nem volt hajlandó semmiképpen együttműködni és a nemzetközi testületek, szervek is azt várják el, hogy az lenne a minimum, hogy a párbeszéd elinduljon, és hogy legyen egy Kolumbiával kapcsolatos értékelés is, egy dokumentum is, erre is szükség van, de nem kell rendszeresen vizsgálatokat folytatni ebben az országban sem. Azt hiszem, hogy egyetértünk abban is, hogy sokkal nagyobb koherenciára, következetességre van szükség ezeken a területeken. Persze értelmezni kell azt is, hogy mi az, hogy koherencia, mi az, hogy következetesség. A negyedik bizottsági dokumentum szintén foglalkozik a kínzásokkal, a kereskedelmi megállapodások kapcsán, és itt ez nagyon fontos, mert a kereskedelmi bizottság is foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm szépen. Köszönöm azok, akiket érdekel, szeretném azoknak elmondani, hogy hogy az EU rendelet alkalmazásával kapcsolatosan, nevezetesen itt a március 17-én lesz egy találkozó a kínzó eszközök betiltásáról szóló rendelet megvalósításáról. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a következő a munkaterv, a ezt a jelentést április 26-27-én fogja a bizottságunk tárgyalni, aztán áprilisban lesz az elfogadása, az e, május 10-én pedig az Emberjogi Albizottság fogja és tárgyalni ezt a témát, és május 31-én lesz az elfogadása, aztán a DEVE bizottság is fogja tárgyalni ezt a témát, és a véleményüket majd meg fogjuk kapni. Köszönöm szépen az előadóknak a, az, hogy részt vettek ebben a vitában, most pedig áttérünk egy másik témára, nevezetesen a meghallgatásunkra, ez a negyedik napirendi pont eszmecsere a fegyveres konfliktusokban a nőket érő erőszak kérdéséről. Nagyon sokan jöttek el részt venni, ezen a, részt venni erre a meghallgatásra. Mindenkit szeretettel üdvözlök. Ez az eszmecsere egy program része, nevezetesen március 8-a a nő, nők napja. Ennek részét képzi ez a program. A vendégeink itt a hét során több eseményen részt vesznek, részt vettek, és a tagok szintén részt vehetnek, fotókiállításra kerül sor, és a kongói demokratikus köztársasággal kapcsolatos ez a fotókiállítás. Négy előadónk van, négy vendégünk van, mindegyik előadó né- tíz percet kap, azt kérem, hogy ne haladják meg a tíz percet, amely rendelkezésükre áll. Hauser asszony és Csimpambú asszonyok fognak arról beszélni, hogy fegyveres konfliktusokban nőket érő erőszaknak mi is a jelenlegi helyzete. Aztán Lorenzo asszony a spanyol elnökség részéről fog az ENSZ 136-os határozatáról beszélni. 2008-ban elfogadtak egy dokumentumot a közös megközelítéséről e témának. Aztán az ENSZ 1325-ös határozata is foglalkozik az adott témával. Itt Természetesen ezek a határozatok nem csak a nőket érő erőszakkal foglalkoznak, hanem a fegyveres konfliktusokban, a fegyveres konfliktusok utáni időszakban. Először dr. Monika Hausert szeretném bemutatni, aki a Medica Mondiale alapítója és végrehajtó tagja, valamint ő a 2008-as Right Life Food díjazottja. Köszönöm szépen. Először németül szeretnék köszönetet mondani a meghívásért, és azért, hogy meghívtak engem és a kollégámat Zsenint, hogy beszéljünk Eh, azokról a nőkről, akik eh, ugye a különböző eh, háborús helyzeteket megélték és túlélték, például Kelet-Kongóban, és azt is gondolom, hogy ezt, ezt a téma témával nem csak március 8-a miatt kell foglalkoznunk, persze örülök ennek, hogy március 8-a alkalmából itt lehetünk. Annak idején boszniai kollégákkal együtt alapítottam 17 évvel ezelőtt Amerika Mondiálét, és tudják mindannyian, hogy Boszniában több tízezer nőt erőszakoltak meg, annak idején azért alapítottuk eh, ezt a szervezetet, mert pontosan ez hiányzott. Tehát eh, a teljes, teljes mértékű támogatás, humanitárius eh, asszisztencia, segítség ezeknek a nőknek, és ez a 17 év alatt szakmai szendereket alapítottunk, vagy alakítottunk ki, ez, az úgynevezett advocacy munkát végeztük, tehát a, a 94 óta együttműködünk a hágai bírósággal, vagy nemzetközi bírósággal, és ugye az is, az a kérdés is felmerült, hogy a nők szempontjából mit is jelent az, az igazságosság, az igazság. Több éve vagyunk a Balkánon is jelen, Afganisztánban, Libériában, és számos krízis sújtotta a területen vagyunk ott, különösen a PAIF szervezet keretében is. Szerettem volna elmondani, hogy számomra nagyon nehezen elviselhető az, hogy a nők helyzetén a számos állásfoglalás nem túl sokat változtatott. És akkor angolra váltanék. A, a Kongó a kongói háborúkban, mint más háborúkban is elsősorban nagyon sok hát férfi, férfiak vezetik ezeket a háborúkat, és ők azok, akik megerőszakolják a nőket és a lányokat. Ezt a, ez a fajta erőszak a nőket egész, életük, szempont, egész élet, életükre befolyásolja, míg az elkövetőket nem ítélik el. Szemben a boszniai háború napjaival ma van az, az ENSZ 1325-ös határozata, amely a nemzetközi békefenntartók és a béketárgyalások során is hangsúlyt helyez a nők jogainak biztosítására. Az 1820-as határozat pedig arról szól, hogy, hogy a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt vannak EU e, iránymutatások is e, az emberi jogvédők e, védelmére, és a Nemzetközi Büntetőbíróság, amelyet azért hoztak létre, hogy ezeket a büntényeket meg, megbüntessék, és hogy mindenki számára igazságot szolgáltassanak. Azonban az ENSZ bizottság tanács alapján több mint százezer nőt erőszakoltak meg Később, ezek, ezek után a határozatok után mi is ilyen értelemben be vagyunk vonva ebbe a folyamatba, és a mi feladatunk, hogy megváltoztassuk a nők helyzetét. A fő elkövetők azok a, a, a kongol, a kongol hadsereg tagjai és a rendőrség tagjai. Az ENSZ és az EU is támogatja az ennek a megállításra vonatkozó folyamatot, és mi viszont azt látjuk, hogy a, ennek a folyamatnak az elemzése rossz úton van. Több éve úgy foglalkoznak a nők megerőszakolásának problémájával, mint hogyha ez, a női, ez egy női kérdés lenne, de igazából ez egy férfiak a érintő kérdés. Ugyanúgy, mint ahogy a nemzetvédelmi, nemzetbiztonsági fenyegetés is. Annak ellenére, hogy nagyon sok kongoliai és egyéb önkéntes dolgozik azon, hogy ezt megakadályozzuk, továbbra is komoly problémák vannak a folyamatban. Elszámolhatóságra van szükség, átláthatóságra van szükség, és egyenlőre nem történt hatékony erőfeszítés ennek érdekében. A polgárok védelme is nagyon fontos terület. Viszont, viszont a mondjuk biztons, védelmi és politikájának ez nem képezi a központi elemét. A jelenlegi helyzet furcsa és érdekes, és azt is mutatja, hogy a női szervezetek mennyire kétségbe esetten próbálják a nők és a lányok jogait védeni. Jelen pillanatban ugyanis a helyi női szervezetek megpróbálnak nemzeti jogszabályalkotást támogatni, annak érdekében, hogy az összes jogszabályt és szakpolitikát helyettesítsék. A Monikon, a Monikon keresztül a, az, az erőszakok elkövetőit igazságszolgáltatás elé próbáljuk állítani. Indiában, Libériában például 600 indiai rendőrnő támogatja ezt a folyamatot, ahol többek között jogi tanácsadást is nyújtanak a túlélőknek. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy a manők struktúrán belül milyen intézkedéseket lehet tenni. A manők nek és az EU-nak meg kell védenie a nőket a megerőszakolástól. A mondjuknak az új mandátumainak tartalmaznia kell a megerőszakolás elleni védelmet, és az alkalmazási szabályoknak ugyanezt kell tartalmazni, de hogy ez mit is jelent a valóságban, ezt egy gomai példa mutatja. Nagyon sokszor előfordult, hogy a projekt partnereink a pályai részéről megpróbáltak mondjuk támogatást és EU támogatást kapni annak érdekében, hogy felszabadítsanak olyan lányokat, akik, akiket a milícia táborokba vittek el szexuális abszolgálnak, de ez nem sikerült nemzetközi képviselők Gomában, mondjuk benne az EU-ban és más szervezetekben visszautasították a segítséget, és a partnereink egyedül mentek el támogat, tárgyalni rendkívül veszélyes keretek közé annak érdekében, hogy kiszabadítsák a lányokat. És ők maguk is ilyen esetben az a, veszélyeztetve vannak azáltal, hogy, hogy, hogy, hogy őket is elviszik rabszolgának. Kérdezem azt, hogy az állásfoglalások milyen biztonságot, milyen plusz nyújtanak um, a mi helyzetünkre. Mit tudnak biztosítani, vagy mit tudnak nyújtani az emberi jogvédők biztonsága érdekében? Az EU-nak az irányelv implementációja keretében valamit tennie kellene az emberi jogvédők személyes biztonsága szempontjából. Ide tartozza az, hogy fel, tárgyalásokat garantáljanak, illetve a különböző afrikai kormányoknak a nemzeti és nemzetközi egyezményeket be kell tartania. Ez azt jelenteni, hogy az, EU, az EU-nak a kongóliai kormányt arra kell sürgetnie, hogy tartsák be a megfelelő írásokat, egyezményeket, és minket nagyon aggaszt az a helyzet, amelyben jog, az emberi jogvédők vannak, különösen akkor, hogyha a, amilyen mondjuk a haderők életi. Az, az exit, tehát a kilépési stratégiának a földköveiről is beszélni kell, illetve a más fajta nők elleni erőszak az témáját képezi a, a Kabila elnökkel és minisztereivel folytatott bilaterális és multilaterális tárgyalásoknak. Számunkra életbevágóan fontos, hogy kis női szervezetek, grászút szervezetek többet profitálhassanak az adományi pénzekből, hiszen ezek a pénzek általában nagy nemzetközi szervezetekhez mennek, és ez azért van, mert a kis civil szervezetek nem tudják felszínni ezeket a nagy projekt költségvetéseket az Európai Uniónak az erre vonatkozó eszköze az EIDHR nagyon fontos szerepet játszik ebben, és az lenne az feladata, hogy kis apró civil szervezeteknek nyújtson segítséget, viszont nagyon sok technikai probléma áll ennek az útjába. Mégis ezek a kis szervezetek az igazán fontosak, akik valóban segítenek az megerőszakolás túlélő nőknek és ugyanakkor ők azok, is, akik folyamatos veszélyeztetésben és fenyegetettségben dolgoznak. A, őket a milícia és a kormány emberei is veszélyeztetik. Tehát az egyik fő terület az idézőben az, az a, a büntetlenség. Számos program van, amelyet lehetne a, a DRC-ben alkalmazni. Az EU-nak tehát egy roadmap kellene eh, kialakítania a, a biztos, az igazságügyi és a biztonsági eh, reformprogramok kialakítására. És ezeknek a szakpolitikáknak eh, a középpontjában kell a női jogok érvényesítésének lennie, a megfelelő szakértőket is be kell vonni a, a jogalkotásba annak érdekében, hogy mindez hatékonyan történhessen. Végül pedig szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a probléma olyan széles körben elterjedt, hogy az EU-nak egy, egy, egy különleges megbizottra van szüksége a külkapcsolatokon belül, annak érdekében, hogy több szinergiát tudjunk elérni az EU programjainak megvalósításában. És ezek már folyamatban vannak. Ugyanakkor több szakértelemre is van szükségünk arra, hogy a nőket és a lányokat hogyan tudjuk megvédeni a szexuális erőszaktól, és ez része minden konfliktusnak, és hogyha valóban meg akarjuk állítani ezeket a büntényeket, akkor szükségünk van a szakértelemre. Az is kérdés, hogy hogyan tudunk, hogyan tudjuk megvalósítani az egyéb rendelkezéseket az egészségügyi és egyéb kormányprogramokban. 2009-ben 10 megerőszakolást elkövető embert ítéltek el Romában összesen. Hogy is, hogyan kerülhetett erre sor? Egyrészt az ENSZ-nek a nyomása, miután Hillary Clinton Kingázában és Gomába látogatott, és nagyon világosan fogalmazott másodszor folyamatosan növeltük a, a helyi civil szervezetek, felhívtuk a figyelmet a helyi civil szervezeteknek, illetve a harmadszor a bátor túlélők szavainak köszönhetően. Ők tanúskodtak, és elmondták a fájdalmas részleteket arról, hogy hogy mi történt velük, annak érdekében, hogy hozzájáruljanak az igazságoság megteremtéséhez és az igazságszolgáltatáshoz. És hogyha ők fel tudják emelni a hangukat, azzal együtt, hogy milyen, milyen félelem van bennük, milyen belső félelem és fejegetettséget éreznek, annak ellenére, hogy stigmatizálják őket, és ők ezt is megteszik, akkor nekünk támogatni kell ezeket a nőket, annak érdekében, hogy igazságot tudjunk szolgáltatni. A túlélők szempontjából, a túlélők miatt, és a saját méltóságunk és az ő méltóságunk miatt. Köszönöm szépen. Thank you. Thank you, doctor. Köszönöm, Hauser. Köszönöm szépen, Hauser doktor. Köszönöm a beszámolóját. Azt hiszem, hogy később majd lesz még lehetősége a kérdésekre válaszolni, vagy összefoglalni az elhangzottakat. Most pedig szeretném melegen üdvözölni vendégünket a Kongói Demokratikus Köztársaságból, Janine Csimpambu Mukanirva asszonyt, aki projektkoordinátor. Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót. Szeretném kiegészíteni Hauser doktornő által elmondottakat, ami a nőket érő erőszak kérdését illeti fegyveres konfliktusokban, hát ez mindig, ez azt jelenti, hogy minden országban ugyanaz a helyzet. Megerőszakolás, szexuális erőszak, hogy ez északon, délen legyen, akárhol, ahol konfliktus van, ahol háborúk vannak, a nők mindenhol szenvednek a háborútól. Ma annak ellenére, hogy a háborunk már nem, nincs konfliktusban, hát az országunk már nincs háborúban, szabad választások vannak. Kialakítottuk a intézményes rendszereket. Az ország keleti részén a nőket még mindig nagyon sok erőszak éri, a nők a fegyveres csoportok cél, célpontját jelentik. Itt elsősorban az ország keleti részéről van szó. Háború stratégiaként használják a nőket a fegyveres csoportok, és ezáltal nem csak a családokat, hanem az egész kongói népet, nemzetet teszik tönkre. A nők szenvednek a szociális, gazdasági helyzettől is, és aztán szenvednek a szexuális erőszak miatt. Annak ellenére, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa számos határozatot fogadott el, Ilyen például az 1325-ös, aztán a 1026-os, a második, ennek ezen határozatok ellenére ezeket a, az erőszakokat továbbra is elkövetik. A kongói kormány összes erőfeszítése ellenére jogi szempontból. Nevezetesen, hogy elfogadott a kormány olyan törvényeket, amelyek, szank, amelyek szankcióval sújtják az erőszakot. Ennek ellenére folytatódnak. Az ország keleti részén folytatódna, folytatódik az erőszak a nők ellen. A nemzetközi közösség az ENSZ különböző ügynökségei által természetesen megpróbál a helyzetre válaszolni, ilyen az UNIFEM, a helyi és nemzetközi ENSZ ügynökségek igenis humanitárius, sürgős válaszokkal kell, hogy éljenek. Nagyon nagy a kihívás, nagyon nagyok a kihívások. A áldozatokat duplán is, tehát az áldozatok duplán is áldozatok. Nem csak a hóhéraik áldozatai, hanem a maguk, a közösségük is stigmatizálja őket. Ami a különböző pénzalapokat illeti, ezek soha nem kerülnek közvetlenül az áldozatokhoz, mert az áldozatok általában vidéki térségben élnek. Olyan térségekben, ahol nincsenek biztosítva a higiéniai feltételek, az alapvető strukturális feltételek, és senki nem tudja elítélni ezeket a bűncselekményeket. Tehát mondtam, hogy kívások vannak. Vannak olyan kívások, amelyekre mindenképpen hosszantartó fenntartható válaszokat kell adni. Mindidáig a válaszok csak a következményekre vonatkoztathatók, nem pedig az okokra. Mert jelenleg a kongói demokratikus köztársaság keleti részén folytatódnak a, az erőszakos cselekmények. az Európai Unió csak úgy segítheti a kongói nőket, hogyha a biztonsági rendszerek eh, kialakításában segít. Ugye itt a jogi rendszer kialakítása elindult már, de még nagyon sokat kell tenni. Vannak olyan tartományok az országban, ahol a szexuális bűncselekmények elkövetőit az egyszerűen azért nem tudják elítélni, mert nincs elég börtön az, a, ezeken a területeken, vagy pedig elítélik őket, de szabadon maradnak, mert nincs börtön, ahová bebörtönözhetnék őket. A, éppen ezért a Nemzetközi Bíróság, Büntetőbíróságnak kellene foglalkozni ezekkel az ügyekkel, de nincs meg a megfelelő kompetenciája erre. 96 óta volt háború Kongóban, azóta folytatódnak ezek az erőszakos cselekmények, és még mindig nem találtuk meg a lehetőséget arra, hogy hogyan lehetne ezeket az elkövetőket megüntetni. A szexuális jellegű bűncselekmények elkövetői, akik 96 és 2002 között követték el ezeket a bűncselekményeket, egész egyszerűen már nem lesznek büntethetők, és ez igazságtalan a kongói nők számára. Aztán ott van az áldozatok rehabilitációja, a kártalanításuk, a nők, akiknek tönkretették a testét, vagy a reproduktív szerveik már nincsenek meg. Tehát ezeket a nőket mindenképpen rehabilitálni kell méltóságukban ez fontos lehet az Európai Unió számára is. Tehát a különböző programoknak foglalkozniuk kell a kongói köztársaság problémáival. Mindjárt nagyon jól tudják azt, hogy a különböző megállapodások, amelyek tárgyalások folynak a kongói köztársaságban, legyenek azok a fegyveres csoportokkal való tárgyalások, vagy, vagy más csoportokkal. Tehát ezek a tárgyalások mindig is figyelmen kívül hagyja a nőket. Éppen ezért, ugye, ha figyelembe veszük az ENSZ 13-25-ös határozatát, akkor a nőket is be kellene vonni ezekbe a tárgyalásokba, és, és meg kell valósítani léte kell hozni az átmeneti állapot intézményes rendszerét. Azt is látjuk, hogy a megállapodások nem foglalkoznak sok olyan kérdéssel, amely a nőket érinti. A nőknek részt kell venniük a béke konszolidációjában, Kongóban. Aztán van egy más, más típusú problémák is vannak, más kihívások is vannak. Ilyen például a béke kezdeményezésekkel kapcsolatos problémák, itt a nagy tavak térségére is utalnék ezen a területen, ezeken a területeken fontos lenne, hogy a nők pénzt kaphassanak ahhoz, hogy különböző projektekben vegyenek részt, programokat indítsanak. Ugyanis a, különböző programok nincsenek számukra lehetővé téve, Például aztán vannak a nagy tavak köri országok, ugye Ruanda, Burundi és más országokban már léteznek nemzeti tervek annak érdekében, hogy a 13-25-ös határozatot mm, alkalmazzák és megvalósítsák. Tehát itt nem csak pénzről van szó, különböző pénzalapokról van szó, hanem támogatásról is van szó. És Szeretnék, szeretnék tehát ezzel a felhívással önökhöz fordulni, és köszönöm a, azt, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Beatrice Lorenzo asszony, aki az e spanyol elnökséget képviseli, következik. Muchas gracias, señora presidenta. Es un placer para mí estar aquí hoy en... Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek és képviselhetem a spanyol elnökséget, és részt vehetek ebben a vitában, hogy áttekinthessük, hogy mi történik, irányelvek és a nőket érintő egyéb diszkriminációk vonatkozó intézkedések terén nemi egyenlőséget szeretnénk elérni a politikai szférában, a közszférában és a magánszférában egyaránt, ez központi témája a spanyol elnökségek, és kapcsolódik ez az Európai Unió erőfeszítéseihez is. Belügyi politikákban ez pedig a tanács nyilatkozataiban jelenik meg, a külügyi intézkedések terén a nők jogait próbáljuk közvetlen módon, közvetett módon védeni, úgy, hogy ezeket beültetjük a különböző támogatási iránymutatásokba, e, emberjogi szakpolitikákba. Az Európai Unió különös érdeklődést mutat a női emberjogi védelmezők helyzete iránt, akik, akiket veszély fenyeget a világban. A nők és lányok erőszakolásának helyzete azonban az emberi jogok sokkal súlyosabb meg, megsértése, és ez számos vitában is így fogalmazódott benne. 2008-ban támogattuk a iránymutatás elfogadását, amely ezt célozza meg. Ez az iránymutatás számos nőket és gyereket érintő erőszak és konfliktus vizsgáló jelentésből ered megmutatja, hogy milyen fizikai és pszichológiai szenvedést élnek át ezek a nők és gyermekek. Ezért alakult ki ez a fogalom, mely a nők fegyveres konfliktusokban érő erőszakján túl nyúlik. Spanyolország a, az a harmadik állam, amely az Európai Uniónak azt a felelősséget vállalja fel, hogy a cseh és az els, svéd elnökség után ezt megvalósítsa. Az első szakaszát zártuk le a megvalósítás, a kikényszerítésnek. Most elmondhatjuk, hogy az elmúlt két évben ez a szakasz sürgős intézkedéseket foganasott, és felkérte a társadalmat, a követségeket, hogy ezeket valósítsák meg a saját területeiken, és jó párbeszédet segített elő az érintett intézmények között akik ezeket az iránymutatásokat majd felhasználják, valamint információt gyűjtött a területen zajló eseményekről. A delegációk az küldöttségek jelentéseket küldtek be, amelyeket el tudunk küldeni az érintett országokhoz. A KOHOM csoport, amely az érintett munkacsoport az Európai Uniós Tanács részéről megvizsgált ezt a 88 jelentést, ideértve a, a fő jelentést is, amelyet majd a jövőbeni munkában felhasználunk. Ezen a táblázatban foglalt információ nagyon értékes a jövőbeni munkát illetően, hiszen megmutatja, hogy az Európai Unió mennyire elkötelezett az iránt, hogy teljesítse azokat a célokat, amelyek alátámasztják ezeket az iránymutatásokat. Spanyolország véleményét illetően mi pedig továbbra is bátorítjuk a párbeszédet, hogy ezt a dokumentumot rendszeresen frissítsék és elküldjék követségeknek. helyi forrásokból származnak az információk, és ezek eh, segítik a mi munkánkat. Másfelől az alájások megvalósítását eh, segítjük elő nemzeti, regionális és nemzetközi szinten is. Nemzeti szinten utasítottuk követségeinket, hogy vas, valósítsák meg azokat a konkrét ajánlásokat, amelyeket maguk is befoglaltak a jelentésükbe, és amelyeket a munkacsoport elfogadott. Ezek a jelentéseket arra használják fel, hogy a, a regionális ajánlásokat alakítsák ki, amelyek majd nagyon sok régióra fog vonatkozni Általános ajánlásokat is alakítunk ki majd az Európai Unió segítségével, és harmadszor helyi stratégiákat alakítunk ki a követ, követségeken és az EU képviseletein az ő véleményük szerint, közel, soros együttműködésben a civil társadalommal. Határidőt is megszabtunk 2012-ben ennek a stratégiának működnie kell, a követségek és az európai képviseleteknek eh, eh, valamiféle előrelépést kell elérniük, az elnökségünk figyelmet fordít majd az egyes eh, esetekre, az egyes áldozatokra, ahol a nőket erőszak érte, és megpróbálja elérni majd azt, hogy az illetékes európai stratégia segítségükre siet majd. dolgozunk a nemi egyenlőség kérdésében, és a, a nőket érintő erőszak részét képezi a vitáinknak, valamint az Európai Uniónak a harmadik országokkal kötött egyezményeiben is. Például a a csicsinai ülésen is ez fog történni, amikor is Genfben holnap Japán és az Európai Unió fog párbeszédet folytatni Ugyanez fog vonatkozni a multilaterális fórumokra is, amelyek a nőket érintő erőszak eszközeit dolgozza ki általában. Indult egy mexikói kezdeményezés, amely a nők elleni meg, megkülönböztetésre terjeszti ki a, a jogalkotást, és ez a kezdeményezés is szóba kerül a következő emberi jogi ülésszakon. Spanyolország, amely a soros elnökséget látja el, különös érdeklődést mutat a nőket, érintő, nőket érő erőszak felszámolásáért, kérdésében és a feminicide, a nőket érintő gyilkosságok kérdésében áprilisban ülést tartunk, amely ebben, erről a kérdéssel foglalkozik. Röviden hadd tekintsem át azokat a tevékenységeket, amelyet Spanyolország lát el a biztonsági tanács ülésein, melynek témája nők, biztonság és béke. A nőket e, fegyveres konfliktusban érő erőszak e, az egyetlen módja, az egy, csak az egyik módja a diszkriminációnak, és ez azonban kockáztatja a nemzet újraépítését egy fegyveres konfliktus után is. Az Európai Unió számos eszköz dolgozott ki ideértve a 13-25-ös és 18-as, 18-20-as, a 18-89-es határozatokat is, valamint szakpolitikát dolgozott ki, amely a nyilatkozatok és a platformok szintjén e, foglalja magába ezeket a kérdéseket. Az Európai Unió pénzügyi eszközöket is felhasznál, valamint tanácsadókat e, foglalkoztat nemi kérdésekben, például a biztonsági bizottságban is. A 1325-ös határozatban Spanyolország az egyik olyan 16 EU tagállam közül, amelyek, amely kidolgozta ezt a tervet. Más európai államok hasonló eszközöket dolgozni ki, dolgoznak ki éppen most. Azonban az EU főt, az ENSZ főt, főtitkára is munkája, és azt mutatja, hogy nagyon hosszú még az út, és sok munkát kell még elvégezni azért, hogy az Európai Unió segítsen az ilyen határozatok elfogadásában. Például van egy együttműködési egyezmény a következő Belgium, belga elnökség részéről, a 13-25-ös határozat tizedik évfordulát ünnepeljük jövő márius, márciusban, és a Védelmi Szakbizottság is megvizsgálja majd a 13-25-ös határozat megvalósítását a tagállamokban az e spd vel kapcsolatban. Ez különösen áll az egységes intézkedésekre, valamint egy, egy jelentés is el fog készülni a határozat megfogadás, elfogad, megvalósításáról, amely pedig pra, praktikus ajánlásokat tartalmaz majd a jövőbeli megvalósítások érdekében. Fokoznunk kell az tevékenységeket a 13-25-ös értelmében, és ki kell dolgozni az ENSZ békeépítő intézkedését. Szeretnénk végül rámutatni, hogy a spanyol elnökségben úgy érezzük, hogy a nőket érintő erőszak elleni harc, valamint a gyermekek ellen, e, e, e, erőszak elleni harc főprioritást fő prioritást élvez az Európai Unióban, akik, amelyet nagyon érint az, Euró, az emberi jogi kérdés, tekintve a, a téma nagyon súlyos jellegét. Fel kell hívni a kormányok figyelmét a kérdésre, és E, és ennek gazdasági következményeire is. A kormányok egyre szívesebben működnek együtt a kérdésben a civil társadalmakkal és más e, egységekkel, akik e, a területen működnek. A civil társadalmak is segíteni kell tudatossági kampányokkal, különösen olyan országokat, amelyek ezeket a kérdéseket még nem tartották problémának, hanem inkább csak hagyomány kérdésének tekintették. Meg kell vizsgálnunk a kérdés minden oldalát, meg kell vizsgálnunk a büntetési, megelőzési, valamint a áldozatok megsegítési lehetőségeit az emberi társadalomban végig. Köszönöm szépen, és akkor az utolsó hozzászólunk végül nem utasosabban Ms. Veronika Arno, az Európai Bizottság részéről, aki a multilaterális kapcsolatok és emberi jogok főigazgatóság igazgatója. Tessék. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megpróbálom kiegészíteni azt, amit az előttem felszólalók elmondtak. Megpróbálok Eh, én is hozzátenni valamit az elhangzottakhoz. Azt hiszem, hogy nagyon jó dolog az, hogy az Európai Parlament foglalkozik ezzel a, kiemelten foglalkozik ezzel a témával, ugyanis tíz év óta létezik már a 13-25-ös ENSZ határozat, és az első alkalommal foglalkozott az ENSZ biztonsági tanácsa a nőket érő erőszak kérdésével, a fegyveres konfliktusokban pedig ugye már nagyon régen folynak ezek a cselekmények, de tíz év óta létezik ez a határozat. Aztán ott van Ban ki a mm, szintén Ban Ki-moon által elfogadtatott határozat, és egy konferencián is volt erről a témáról szó. Jelenleg egy kicsit nyugtalanít az a tény, hogy az ENSZ szintjén még nem igazán szervezték meg ezt az egész munkát, és úgy tűnik, hogy késésben vannak a vita terén is, annak ellenére, hogy a politikai szándék már megvan. Múlt novemberben az ENSZ-ben első alkalommal indítottak egy vitát Kongóval kapcsolatosan, nevezetesen a fegyveres konfliktusokban nőket érő erőszak kérdéséről volt szó, és akkor felmerült annak a lehetősége, hogy szankciókkal is élhet az ENSZ hogy vizsgálatokat kell folytatni, ki kell vizsgálni a helyzetet. Malmström asszony is utalt már erre többször. Az Pille asszony is tárgyalt Kongó témában, és foglalkozik a, a nőket érő erőszak kérdésével. A spanyol kolléganőnk elmagyarázta a helyzetet, és hogy mit is tesz az Európai Unió e témában. Azt hiszem, hogy számunkra nagyon fontos azt megérten, megértetni, hogy sok eszköz létezik. Vannak itt különböző katonai eszközök is, és vannak civil jellegű eszközök is. Ahogy elhangzott, azonban nem igazán nyilvánvaló a, a helyzet az rendelkezésre álló eszközök között nevezetesen vannak olyan eszközök, amelyeket be lehet vetni sürgős esetekben, vagy nem sürgős esetekben, katonai eszközök is. Aztán Janin elmondta, hogy Burundinak és Ruandának már vannak ö, különböző akcióterveik. Hát ez, engem, ez örül, öröm számomra, mert 17 ország, akik érintve vannak, nem rendelkeznek ilyen akciótervvel, aztán Liberia, Sierra Leone és Elefántcsontpart sem rendelkezik ilyen akciótervekkel. Itt nagyon sok erőfeszítése van szükség, itt nem csak pénzkérdésről van szó, itt elsősorban van politikai szándékról, akaratról, valamint képzésről. Ez is nagyon fontos, és mindenképpen fontos, hogy a katonák is megértsék, hogy mit tehetnek és mit nem. A béke helyreállítása nagyon fontos. 12 ország az UNIFEM-mel együtt úttörő szerepet játszik a kongói helyzet javításában. Ez fontos tehát, és vannak olyan mutatóink is, amelyek már pontosabbak a nők helyzetével kapcsolatosan. Politikai szempontból, ahogy Beatrice, eh, tehát a spanyol elnökségről a kolléganő elmondta, tehát fontos eh, a eh, párbeszéd során, a politikai párbeszéd során is rámutatni az emberi jogi kérdésekre, de hát sajnos ez nem elég, ahogy az afrikai kolléganőnk is ezt említette. Ami a civil műveleteket illeti. Itt a konfliktus utáni helyzetekkel kapcsolatosan el kell mondani, hogy dolgoznak a helyszínen különböző szakemberek, akik a nemek közötti egyenlőséggel foglalkoznak. Aztán a különböző határozatok alkalmazásával kapcsolatosan egyre inkább rá kell mutatni a nemek közötti problémákra. Aztán a gyermekekkel kapcsolatos problémákra, mert Hauser asszony elmondta, hogy itt a nők megerőszakolása az nem csak női kérdés, hanem a férfiakat is érintő kérdés, és hogy egyre több a kisleány, a kisfiú, tehát a gyermekek is, akiket megerőszakolnak. Tehát itt koordinálni kell a munkát az NGO-k szintjén is. Ugye léteznek nő, női szervezetek, gyermekekkel kapcsolatos szervezetek, tehát min, mindenképpen koordinálni kell ezt a munkát. Ami a védelmi politikát illeti, a külpolitikát illeti, ugye léteznek úgynevezett gender advisorek, akár Koszovóban vagy Csádban is ott vannak ezek a tanácsadók, akik tehát nemek közötti egyenlőség témában tanácsadók. Tehát ez egy nagyon bonyolult probléma. Mit lehet tenni? Támogatni kell és segíteni kell az áldozatokat, pszichológiai szempontból is. Aztán mindenképpen fontos az, hogy büntethetőek legyenek az elkövetők, és ne legyen mentességük. A felszólalók elmondták azt is, hogy mennyire fontos a, a keleti térségben, már mint Kongó keleti térségében visszaállítani a rendet, a elhangzott az, hogy ezeken a területeken a legtöbb a szexuális bűncselekmény, Svédország és az Egyesült Királyság megpróbál segíteni, pénzügyileg is próbálja az EU tagországokban is koordinálni ezt a munkát. A UNIFEM-nek nagyon fontos a szerepe, ugyanis egyfajta modellt is jelenthet, és a külpolitikájában a parlament is felhívást indítottak különböző szervezetekhez. Egy tényfeltáró munka is indult az Európai Unió részéről, és Dögír úr foglalkozik ezzel a témával a nagy tavak térségében az ő mandátumát meg is fogjuk hosszabbítani, és reméljük, hogy ez is hozzájárul majd a helyzet javulásához. Ahogy Mukanírva asszony is elmondta, nagyon sok még a feladat és a teendő, továbbá, hogy a, a segítségnek, a támogatásnak el kell jutnia az adott térségekbe. Ugye se a jogi, bírósági, se a higién, higiéniai körülmények nincsenek biztosítva. Ön is elmondta azt, hogy nagyon fontos ide koncentrálni. Ugye nem fogadható el a szexuális bűncselekmény, mobilizálni kell nagyon sok szervezetet, intézményt, és reméljük, hogy, a, hogy EU szinten is mobilizálni lehet majd a különböző érintett szervezeteket, és integrálni lehet majd a különböző katonai műveletekbe is ezt a témát. Én úgy gondolom, hogy ha megvannak az eszközök, a lehetőségek, akkor mindenre oda fognak figyelni. Aztán ott van a képzés, például rendőr képzés. Az NGO-k, a kis helyi ö, civil szervezetek segítségével őket bevonva kell megvalósítani ezt a folyamatot. Létezik egy olyan terv, amelyet az Európai Unió dolgozott ki, annak érdekében, hogy a helyi szervezetek több pénzt kaphassanak, tehát a limitet, a határt csökkentettük annak érdekében, hogy a civil szervezetek jobban vegyenek részt ebben a folyamatban. Természetesen ez elég nehéz azok számára, akik Kinshaszán kívül élnek és dolgoznak, és négy ilyen szervezet létezik és működik Kongó keleti részén, és természetesen a igazságszolgáltatás, a nők, a gyermekek, a génei körülmények helyzetét mindenképpen javítani kell és fontos az, hogy ez az év nagyon fontos, mert a politikai szándék is megvan, hogy a 13-25-ös határozat tizedik évfordulóját ünnepeljük, hogy létezik egy közös megközelítéssel kapcsolatos dokumentum, hogy Ban Ki-moon elnök szintén külön rendkívüli küldöttet küldött a helyszínre, és minden összkez, össz, eszközzel ott a helyszínen megpróbálunk a lehető legjobban reagálni a helyzetre. Köszönöm szépen, köszönöm Árnó asszony. Köszönöm szépen, akkor most szeretném üdvözölni Heidi Hautalát, az elnök asszonyunkat. Örülök, hogy újra itt van Brüsszelben. Akkor most a vitát megnyitom lehet kérdezni, hozzászólni. Három hozzászóló van, Anna Gomes, Adam Lockhiller és Heidi Hautala a listán. Úgyhogy Anna Gomesnek adom meg a szót els első körben. Tessék! Köszönöm a szót, és köszönöm, hogy megszervezték ezt a mai ülést, amely erről a nagyon fontos problémáról szól. Ugyanakkor elnézést is kell kérnem, hogy nem sokára el kell mennem, nem azért, mert nem érdekel a téma, hanem azért, mert a biztonsági tanácsban kell ott lennem, ahol a spanyol védelmi miniszter is ott lesz, aki egyébként nő, és őt is ez nagyon érdekli. Úgyhogy ott is szeretem hogy felvetni ezt a kérdést. Tehát, hogy mi is történik a DRC-ban, mint ahogy azt a, a, itt a barátaink elmondták, ez nem csak a Kongóban, nem csak Kongóban, hanem Darfurban, máshol is előfordul, tehát valóban egyre inkább nagyon sok helyen nők elleni erőszakot tapasztalunk. Egyszerűen ez az EU-nak és a nemzetközi közösségnek egyfajta kudarca, hogy ezt a nagyon fontos aspektust valamilyen formában elhanyagolták. Azt hiszem, hogy nagyon, valóban nagyon jó munkát végzett a bizottság és a spanyol elnökség is a tekintetben, hogy felfogják a figyelmet ennek a problémának a fontosságára. Ez nagyon fontos, de ennél sokkal többre van szükségünk. És a kongói helyzet az mindenképpen mindenkit arra szólít fel, hogy cselekedjünk. A Kongóban nagyon sok erőforrást vetettünk be, az első SZP misszió is 2003-ban volt. Aztán 2006-ban volt a kongói misszió, a, a választások biztosítására volt egy rendőrségi misszió is, és mégis valahogy nincsen nincsen változás, sőt, rosszabbadik a helyzet, és ezt viszont nem engedhetjük meg. Azért, mert nem fókuszálunk erre a speciális programra. Tehát azt gondolom, hogy egyrészt fizibilitást kell adni a dolognak, a parlament részéről is. Egyetértek azzal, ahogy Vádán, ahogy Vádán Farszter mondta, hogy, hogy hogy ugye ő egy EU biztos, és hogy ő a részükről tud e tekintetben segíteni, de nekünk is a parlamentnek és egy sokkal koherensebb megközelítést kell követelnünk azoknak az eszközöknek az alkalmazásakor, amelyek a rendelkezésünkre állnak, és ezeket nyilván sokszor nehéz koordinálni. Még itt is a parlamentben, itt vagyunk az Emberi Jogi Albizottságban, és vannak vitáink vitá, bizottságon belül is. És sehol máshol nem vitáznak erről. Tehát nekünk kell megfogalmazni, legalább azt, hogy a, van ugye a külügyi bizottság, a védelmi bizottság, az emberi jogi bizottság, a női jogi bizottság. Tehát én azt javasolnám, hogy esetleg egy, egy, priori, egy egy olyan missziót folytassunk, amelynek prioritása van, menjünk oda, menjünk el ezekre a helyekre, a, a vidéki területekre, ahol ezek a problémák előfordulnak, és ott egy konkrét javaslat csomaggal álljunk elő. Annak érdekében, hogy be, abban a helyzetben legyünk, hogy egyáltalán ö, javasolhassunk valamit, és utána a bizottságot és a tanácsot is bevonhassuk ebbe a folyamatba. Persze kell a ö, áldozatoknak is támogatást nyújtani a büntetlenség, ö, illetve ö, azt is meg kell ö, ö, vizsgálnunk, hogy ezeket a nőket, akik nem csak ö, akik nem csak áldozatok, hogy nekik hogyan tudnánk olyan jogokat adni, hogy utána segítsenek ebben a munkában. Tehát valóban a nőknek kell megadni a lehetőséget, hogy bizonyítsanak, és nagyon kár, hogy annak ellenére, hogy olyan sok női, női jelölt volt Kongóban, nem választották meg őket. Tehát a nőket kell helyzetbe hozni, a tárgyalóasztalhoz kell őket ültetni, és, és próbáljuk meg elérni azt, hogy ezek a képviselők tudjanak például a helyi bányavállalatok ellen cselekedni, akik, akik adott esetben kihasználják a, helyzet, a helyzetet, és ők is bizonyos tekintetben felelősek a nők ellen erőszakért. Azt hiszem, hogy ez az egyetlen lehetőség, ahogy eljárhatunk. Hogyha pedig erre koncentrálunk valóban, akkor Óriási eh, különbséget és javulást lehet elérni a kongói biztonsági helyzetben. Tehát valóban arról van szó, hogy, hogy eh, a nők eh, védelmének a felelőssége és a nők, a nők védelmének a, a kérdése az, az a prioritás legyen. Ne, ne csak különböző konferenciákon beszéljünk erről, hanem tényleg cselekvésre van szükség, és remélem, hogy ennek a bizottságnak az kezdeményezésére lesz valamilyen misszió, és akkor konkrét javaslatokat tudunk elállni. Köszönöm. Köszönöm, Anna. Barbara. Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy Komás asszonynak az ötlete valóban nagyon jó, hogy egy missziót küldjünk Kongóba, és valóban menjenek oda, és nézzék meg a helyzet a vidéki területeken is. Köszönetet is szeretnék mondani a spanyol elnökségnek, azért, mert ilyen komolyan veszik a témát, és nagyon differenciált javaslatokat tesznek a nők elleni erőszak vonatkozó munka során. Remélem, hogy Magyarország és Bulgária is majd fel fogja venni ezeket a témákat, és hogy ezt komolyan veszik, hiszen valóban ennek a megvalósítása kihatása van. Még utalt arra, hogy mennyire fontos hogy a kisebb civil szervezeteket, akik ott helyileg dolgoznak, ők, azokat kell tá- kelljen támogatni. Árnó asszony azt is elmondta, hogy a bizottság megpróbál ennek irányába dolgozni, tehát hogy például a határértékeket lecsökkentik, és ugye van ez az EIDHR, tehát az Európai Eszköz a Demokrácia és a Emberi Jogokért. A kérdés az, hogy milyen formában lehet esetleg jobban kezelhetővé tenni ezt a pénzügyi eszközt, annak érdekében, hogy a helyi munkában jobban tudják alkalmazni. Az is nagyon fontos, és aláhúzta, hogy az emberi jogvédők ket is védeni kell azok, akik ugye a nők elleni erőszak ellen küzdenek, férfiak és nők, illetve azok, akik ugye, a reprodukciós és szexuális jogokért harcolnak. Ugye napirend de is szerepel az később, hogy lesz majd erre van egy külön jelentés az emberi jogvédők helyzetének a javításáról. Gondolom ezt is a munkánk részévé tesszük majd. Mi itt az albizottságban egy ideje már, ha jól sejtem, ugye adtunk megbízást egy tanulmányra, amelynek az lenne a feladata a parlament keretein belül, hogy megvizsgálja, hogy a különböző kis civil szervezetek már mivel foglalkoznak most, és megvizsgálja azt, hogy a 13-25-ös határozatot mennyire tudják megvalósítani új a tagállamokban, mint a tagállamokon kívül. És hogyha most azt hallom, hogy ugye ezt a, ezt a határozatot mindenhol nagyon dicsérik, de persze nehéz megvalósítani. Esetleg el kellene gondolkodnunk azon, hogy a bizottsági munka keretében idén nem kellene-e egy olyan határozaton dolgozunk, amely minimum követelményeket ír elő ennek a határozatnak az implementációja során. Ugye most lesz 10 éves jubileum októberben, és ezért támogatnám azt, amit a bizottság egyébként is tesz. Azt tehát, hogy nem elégedik meg azzal, hogy a tanács ratifikálja ezt a határozatot, hanem arról is, arról is beszélgessünk, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, az EU kívüli országok számára is, és nagyon, nagyon nagy kár az, hogy eddig csak 11 állam ratifikálta ezt a határozatot az EU-n belül, és Németország sajnos úgy tűnik, hogy nem tud ebbe becsatlakozni, nemzeti szinten nem tudunk e tekintetben tovább lépni. de ezt itt a bizottságban itt esetleg ö, részletesebben kellene dolgoznunk ennek a határozatnak megvalósításán. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Heidi Hautala következik. Kítos Laima, että olet koko. Köszönöm szépen, hogy elláttad az elnökséget, és elnézést kérek, hogy elkéstem. New Yorki repülőm három órát késett, biztosítatom önöket, hogy a nők elleni erőszak témája, különösen a háborús zónákban, ezt ugyanilyen hangnemben kezelték azon a női konferencián, amin részt vettem. Ban Ki-moon főtitkár is nagyon erős szavakat használt. Tehát nagyon magas szinten támogatják ezeket a kérdéseket az ENSZ-ben is. Találkoztam Jessica Neuwirth emberjogi főbiztossal is, és beszéltem vele arról, hogy nagyon fontos, hogy a nemi kérdést befoglalják az emberjogi politikákban. Egyetértettünk arról is, hogy a, a döntéshozatalba be kell vonni a nőket, ugyanígy a békefolyamatokba is. Csak így lehet ezeket a kérdéseket elősegíteni, és csak így tudunk emberi jogi biztosítékokat elérni. Pozitívan említették a spanyol elnökség munkáját az New Yorki ülésszakon. A bizottságban megtett javaslatok és a bizottság által benyújtott javaslatokat fel kell jegyezni, hiszen a 1325-ös határozat 10 éves évfordulóján lehetőségünk van arra, hogy konkrét terveket készítsünk, hogy így felgyorsíthassuk az folyamatot. Nagyon nagy kár, hogy csak 17 európai ország vett részt ebben a cselekvési tervben. Amit Wallström korábbi biztos asszony és a kérésben betöltött szerepét illeti, nagy kár, hogy mandátuma nagyon korlátozott. A nőket érintő szexuális erőszak nagyon fontos probléma, de az ő mandátuma korlátozott abban az értelemben, hogy e, ki kéne ezt terjeszteni a béke folyamatokra és a béke tárgyalásokra is, amelyek nagyon fontosak az ENSZ szerepét, illetve nagyon kevés nő vesz részt ezekben a tárgyalásokban, és a büntetlenség nagyon fontos kérdés. Azt is feljegyeztem, hogy a, megjegyeztem, hogy a albizottságunk és a 13-25-ös határozatot ról készített kutatás nagyon érdekes volt, és a tanulmányok során nagyobb körben tudjuk bevonni a tárgyalófelénket. Nagyon örülök Lakód asszony határozatának is köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Nem látom, hogy bárki más szót kérne még. Akkor visszatérek a előadóinkhoz, vajon szeretnének-e válaszolni az itt elhangzott javaslatokra. Meg is kérem önöket, hogy ezt tegyék meg a lehető legrövidebben, mert vannak még más napi rendi pontjaink is. Köszönöm. Ja, ich antworte auf Deutsch und versuche mich kurz äh, zu fassen. Ich äh, Németel fogok szólni, és röviden äh, fogom elmondani. Nagyon fontosnak találtam, hogy eljöttem ide, és Támogathatom azt, amit Zsanin mondott, a női jelölteket kéne helyi szinten támogatni, hiszen ők nagyon ö, tetrekész politikus asszonyok Kongóban, nagyon jó lehetőség lenne ez az EU számára, hogy ezeket a hölgyeket meghívják Brüsszelbe, ezzel kifejezve azt, hogy ezeket a nő, nőket támogatják konkrét módon még egyszer a civil szerzetekkel folytatott együttműködésben nem tudom eléggé hangsúlyozni, és nagy örömmel hallottam, amit elmondtak a spanyol elnökség részéről, és a kollégáim szájából is elhangzott. Nagyon örültem azt, annak, ami elhangzott. A civil szervezetek támogatásának szükségességéről és a konkrét intézkedésekről. Azt gondolom, hogy a leírt szó sajnos nem valósul meg gyakorlatban. Tehát ezek a szakértők minden tevékenységük során figyelnek arra, hogy a helyi szakértelmet figyelembe vegyék. Ami még fontos, hogy elmondjam, hogy és én is nagyon jónak tartom, hogy az EU hozzá, tehát az EU részéről a minimum kritériumok meghatározása lenne a fontos valóban az a probléma, hogy papíron mindent leírtunk már, hogy mire van szükség Pekingben az egyes határozatokkal, csak valóban mit nem használ sem, nem használnak ezek a szavak semmit a nőknek, akik ott vannak akkor, hogyha nem ellenőrzik a megvalósítást. Tehát, hogyha például a Kongóban napi szinten ugye, kell kezelni a rendőrségi munkát, az igazságszolgáltatást, és ezért nagyon fontos, hogy a monitoring és az ellenőrzés az megtörténjen, ez a legfontosabb. És őket ezt szeretném elmondani a korábbi követelésemet, tehát ez, hogy legyen egy különleges megbizott aki ezzel a témával ö, foglalkozik, és aki az erőinket egyesíteni tudja, aki a tudást egyesíteni tudja, hiszen ez a folyamat túlságosan fontos ahhoz, hogy csak olyan emberekre alapozzunk, akinek ugye nagyon sok más, máson is kell dolgozniunk, ahogy ezt ugye meg tudtam állapítani. Tehát itt van egy emberre szükség, aki valóban nagyon konkrétan, nagyon fókuszáltan azon dolgozik, hogy, hogy egyesítse az erőket és a tudást. Látom a rendkívül jó szándékokat, de azonban azt, azt gondolom, hogy valóban koncentrálni kell és egyesíteni az erőket. És nagyon sajnálom, hogy csak 11 ország ratifikálta ezt, és nagy szégyen a német kormány szempontjából is, hogy már több éve védekezik a kormány az ellen, hogy ezt megtegye, és nem tartja szükségesnek, hogy egy saját német akciótervet alakítsunk ki. Különösen azért is, mert a mi európai uniós országainkban is ugye elkövetők megúszszák Például mondtam, hogy Németországban egy FDLR elnök, aki több éven keresztül Németországban menekült jogot kapott, és politikai tevékenységet tudott kifejteni, és nagyon sok mészárlásért felelős ő, tehát mint politikai főember, aki kiadta a parancsot ezekre a mészárlásokra. Tudjuk, hogy Párizsban is vannak tettesek. Azt is érdemes lenne megvizsgálni, hogy esetleg Belgium ban vannak helyen tettesek, elkövetők. Tehát azt gondolom, hogy van sok összefonódás és felelősség, amelyet kicsit konkrétabban, világosabban kell kezelni. Elnézést még egy dolog. Az eu e forról beszéltek, ugye az EU missziókról, ahol voltak gender advisorok, és még egy dolgot szeretnék az eu forról elmondani. Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk Charlotte Isaacsonnal, aki svéd, aki egy svéd gender advisor, és kincsázában ő is ott volt, és napi szinten kapott panaszokat a nemzetközi katona nőktől, akik, akiket a nemzetközi katona kollégáik zaklattak, és ezek a nők oda mentek hozzá, és azt mondta, hogy nekünk nincs panasz hely, nincs olyan helyünk, ahol panaszt tegyünk nem feltétlenül a Gender Advisornak lenne ez a szerepe egyébként. Ez azt jelenti tehát, hogy ezeknél az EU misszióknál nincsen egy olyan hely, ahol a nemzetközi katonák szexuális zaklatás <clears throat> ellen panaszt tehetnek, amit a saját kollégáik részéről érkezik. Nem is beszélve arról, hogy a kongol nők és lányoknak aztán végképp nincsen hova fordulniuk, akkor, hogyha nemzetközi békefenntartók, nemzetközi bármilyen katona vagy civil személyzet által meg lesznek erőszakolva. Tehát azt gondolom, hogy a Gender Advisor az nem elég. Szükség van olyan helyekre, ahol van azt lehet tenni, és azt, ahogy Charlotte Jackson eh, is elmondta, eh, egy, egy brüsszeli eh, megfelelő ember kellene neki. Ő volt az egyetlen, ő volt az egyetlen olyan magas szintű tisztviselő, akinek nem volt pannantja az EU-ban. Köszönöm. Thank you. Thank you, Dr. Hauser. Köszönöm, Hauser doktor. Lorenzo asszony következik. Köszönöm szépen, és köszönöm a hozzászólásokat, nagyon pozitív hozzászólásokat a spanyol elnökség munkájáról, ami Gomes asszony megjegyzéseit illeti, valamint annak szükségét, hogy koherencia legyen az EU intézkedéseiben, amelyet a terepen végzünk. Lesz egy joint, egy közös utazás a hogy legyen egy utazás misszió Kongóba, amit én elvileg támogatok, és az Európai Unió elnökségeként tisztában vagyunk, hogy ez mennyire fontos. Már próbáltuk a helyi stratégiák kifejlesztését elősegíteni az EU delegációk és követségek közreműködésével ezt pedig szoros együttműködésben a civil szervezetekkel. Úgy hisszük, hogy ők vannak a legjobb helyzetben, hogy ezt megtehessék. Ők látják a teljes képet, ismerik a helyi különlegességeket. Tehát válaszként elmondhatom, hogy a helyi stratégiák jelentősen hozzá tudnak járulni a helyi konzisztenciához. Lokpiller asszonynak azt mondom, hogy reméljük, hogy ezeket a prioritásokat a következő elnökségek is fenntartják, a belga és a magyar elnökségek. Szorosan együttműködünk velük, és bízunk abban, hogy ezek a helyi stratégiák eh, megmaradnak. Az első stratégia felülvizsgálati határidő 2012-ben lesz, és a követségi alkalmazottak, akiket oda küldünk, ők tudni fogják, hogy fenn kell, fenn kell tartani az intézkedések folyamatosságát, a nők és gyermekek gyermekeket érintő erőszak területén, és ez nem csak Spanyolország prioritása, hanem az Európai Uniói általában. amelyet egyértelműen elmondott külügyi főképviselőnk Lady Ashton is. Ami pedig a minimum standardok állásfoglalását illeti a 13-25-ös határozat értelmében. Ez egy olyan elképzelés, amit érdemes megvizsgálni, de van sok egyéb kezdeményezés, Zalnó asszony hivatkozott a UNIFEM-re, amely éppen most elemzi a globális irányszámokat, mutatókat, amivel aztán majd jelezni lehet azt, hogy a 13-25-ös határozatot milyen mértékben valósították meg kidolgozzák majd aztán a tanács, a biztonsági tanács eh, hatá- eh, céljait áprilisban. Érdekes lesz megnézni, hogy ennek a munkának mi lesz az eredménye, hogy vajon milyen mértékben vesz majd részt ebben az EU. Köszönöm, Lorenzo asszony. Arno asszony következik. Euh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden szeretnék visszautalni arra, ami elhangzott a spanyol elnökség részéről. Igen, az UNIFEM-mel együtt működnek a szakértők, és 18 missziót fog küldeni az Európai Unió olyan térségekbe, ahol háború utáni helyzet létezik, és ellenőrizni fogják a 1325-ös határozat alkalmazását. Hautala asszony ugye azt mondta, hogy, hogy az ENSZ rendkívüli küldöttjének elég korlátozott a mandátuma, én, mi megpróbáltunk mindent, hogy kiszélesítsük ezt a mandátumot, kiterjesszük a mandátumot, de sajnos ez nem sikerült. Hát éppen ezért meg kell próbálni a rendelkezésre álló eszközökkel ezt a munkát elvégezni. Köszönöm szépen, köszönöm. Most pedig Csimpambu asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm a szót. Szeretnék néhány pontosítással élni még a, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is valósítják meg a 13-25-ös határozatot. Vannak ezzel kapcsolatosan tanulmányok már a Kongói Köztársaságban, Ruandában és Burundiban annak érdekében, hogy regionális szintjen valósuljon meg ez a határozat. Ugye, ugyanis a nagy tavak térsége nem csak e három országra korlátozódik. Augusztusban találkoztak a nők Burundiban, és akkor azt mondták, hogy még túl korai egy, na, egy, egy regionális akciótervet kialakítani, viszont fontos a térségben a békét konszolidálni, tehát nem három, hanem 11 országra kellene kiterjeszteni ezt a munkát, és jó lenne, hogyha többi ország is nemzeti akcióterveket dolgoznak ki, és ebbe belevenni ezt a három országot is, amelyről már volt szó, plusz Uganda, Tanzániát, Angolát, a kongói demokratikus köztársaságot, az ész, a közép-afrikai köztársaságot, Kenyát, Szud, Szudánt. Aztán van még egy ország, de sajnos most nem jut eszembe, mondja az előadó. Tehát ez azt jelenti, hogy elindult a folyamat. Mi már kidolgoztuk a mi regionális akciótervünket, ugyanis a különböző létező tanulmányok arra mutattak rá, hogy még ugye nem indult meg a 13-25-ös határozat öm, alkalmazása és megvalósítása a nagy tabak térségében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Minden előadónknak szeretnénk köszönetet mondani, és mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában. Már elhangzott az, hogy szeptemberben fogják ünnepelni a 13-25-ös ENSZ határozatot tizedik évfordulóját. Tehát ami az EU politikák megvalósítását illeti, a 13 35-ös határozattal kapcsolatosan itt is vissza kell majd térnünk erre a témára még szeptember előtt. Továbbá, ami a pénzügyi erőforrásokat illeti, a stabilitási eszközöket illeti, a tanulmányunk foglalkozott egy átfogó megközelítéssel. Az egyik háttérdokumentumban találunk egy jelentést a, egy kongói küldöttség munkájáról, de úgy tűnik, hogy a gender projektekre nincs megfelelő költségvetési vonal, vagy pedig nem megfelelően kidolgozott még a regionális program. De természetesen mindezzel foglalkozhatunk a stabilitási eszköz keretén belül is, természetesen munkacsoportokat is létrehoztunk e, ennek érdekében, és foglalkoznak a munkacsoportok ezekkel a témákkal, továbbá ami a Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetét illeti, mindenképpen prioritás kell, hogy élvezzen ez a téma a, a, az ország stratégiai dokumentumok között. Figyelembe kell venni azt is, hogy választások lesznek Kongóban ebben az évben, és valószínűleg vissza kell majd térnünk a továbbiakban ebben az évben még e témára. Ennyi lett volna tehát e, a ezen napi rendi pont. Most pedig áttérünk a következő témára az e uniós politikák az emberi jogi védők érdekében az előadó Heidi Hautala, albizottságunk elnök asszonya, a külügyi bizottság is illetékes ebben a témában. Hautala asszony, öné a szó. Köszönöm szépen. Az a szöveg, amely előttük van, és remélem, hogy megtalálták a különböző nyelvi változatokat. Körülbelül Ugye az a szöveg, amelyet munkadokumentumként bemutattunk januárban az ülésünkön. <clears throat> Azonban, hogyha a konkrét javaslatokat megnézzük, amelyek ebben a jelentésben benne vannak, akkor látjuk, hogy mik a különbségek. Köszönöm szépen azt az inputot, amely számos civil társadalmi szereplőtől kaptunk, és európai intézménytől. Örülök, hogy a spanyol elnökség kihangsúlyozza az emberi jogvédők védelmének a fontosságát, és annak is örülök, hogy a bizottság is szeretne egy dolgozni a parlamenttel ebben a kérdésben. Én remélem, hogy azok a javaslatok, amelyeket mi beleraktuk ebbe a jelentésbe, azok már eleve a megfelelő támogatással bírnak, és ezért ez elfogadható lesz. Persze ez még csak a tervezet, úgyhogy van időnk gondolkodni, és új ötleteket is kialakítani. A javaslat első része a Lisszaboni szerződés eh, keretei között adott lehetőségekről szól. Néhány javaslat a külügyi főképviselőhöz irány, képviselőre irányul. Ez azt jelenti, hogy az ő munkájában része lenne az emberi jogvédők védelmének. Például biztosítania kellene, hogy, hogy valóban a, ezeket a védelmi intézkedéseket meg is valósítják, és nekik kellene felülvizsgálnia azt, hogy helyi szinten a az emberi jogvédőkre vonatkozó iránymutatásokat valóban megvalósítják. Azt gondolom, hogy nekünk ilyen implementációs deficittel van dolgunk, és ezzel kell megküzdenünk. Tehát, hogy jók az előírások, irányítások, stb., de nem nincsenek megfelelően megvalósítva. Ez nem az első, első fontos célunk. Azt is szeretném kiemelni, hogy az Európai ö, ö, Külszolgálat megfelelő emberi erőforrást kellene erre a célra rendelkezésre állítania. A hetes pont üdvözli a spanyol elnökség kérését, hogy egy közös helyi kapcsolattartót jelöljünk ki az EU missziók delegáltjaiból. Ez nagyon fontos lenne véleményünk szerint Továbbá következnek olyan javaslatok, amelyek eh, az EU eh, emberi jogi eh, politikájában egy koherensebb és rendszeresebb megközelítést követelnek. Például vannak olyan javaslatok, amelyek rendszeres éves találkozókat irányoznak elő az EU diplomaták között, amely jó nem csak a tekintetben, hogy a diplomatáknak fel hívná a figyelmét arra, hogy az emberi jogvédőkkel foglalkozni kell, hanem egy csatornát is eh, kialakítana az emberi jogvédők és az EU között. A nemi eh, gender eh, perspektívát is bevonják, vagy bevontuk a javaslatok körébe is, nekik is számos veszélyel és kockázattal kell szenvedézniük a munkájuk során. Hatékonyabbá kell tenni a, a dialógust az EU és az érintettek között, és ugye általánoságban is azt gondolom, hogy nagyon sok teendő van ezen a területen, és az emberi jogi párbeszéd párbeszédeket valóban figyelembe kell venni, meg kell valósítani a különböző csúcs találkozókon és a magas szintű tárgyalásokon az Európai Unió és harmadik országok között. Azt is kihangsúlyoztuk, hogy szükség van arra, hogy az emberi jogi dialógusok bevonjuk a civil társadalom érintett képviselőit is, és folyamatosan kell egyéni, egyedi eseteket gyűjtenünk az, az emberi jogi dialógus során is ezeket meg kell említeni. A 17-esben van egy konkrét ötlet, mi szerint az egyes esetekről, ha egy listát összeállíthatnánk, akkor az, az, az EU az EU e, akciótervek hatását növelné, és a közfigyelmet is jobban fel tudnánk hívni erre a kérdésre. Számos esetben szükség van tehát a publicitásra. Vannak ilyen esetek, amikor diszkrétebben kell eljárni, hiszen vannak azért kockázatai is annak, hogy, hogy valamit nagyon bereklámozunk, de magának az emberi jogvédő személynek is ugye ez kockázatos lehet, hogyha a publicitást kap. Reméljük, hogy az emberi jogvédők érdekében tudunk dolgozni, és ugye erre az EIDHR lehetőséget ad majd konkrét pénzügyi támogatás formájában. A következő javaslat csomag az átláthatóságot és a vizibilitást érinti. Tehát, hogy néha az egyes konkrét esetek publikálása az jó lenne, jó lehetne. Tényleg arra van szükség, hogy bizonyos esetekben ezt a vizibilitást növeljük, az Európa, az, eh, hogy, hogy lássák, hogy, hogy az Európai Unió milyen eh, tevékenységeket folytat eh, ennek érdekében, hogy az emberi jogvédőket megvédje. És itt ugye a külügyi főképviselőt felhívjuk, hogy rendszeresen találkozzon emberi, jogi, emberi jogvédőkkel, amikor harmadik országba utazik, és Reméljük, hogy ennek eleget is fog tudni tenni eh, a főképviselő asszony eh, hiszen tudom, hogy, vagy hát tudjuk, hogy ugye most áll még csak össze ez, a, ez, a, ez az iroda, és nekünk pedig világosnak, világosá kell tenni, hogy eleve már eh, bátor és rendszeres megfigyelést és tevékenységet várunk el tőlük. a Saharov díj díjhálózatot is említettük, amelyet ugye 2008. decemberében indított a parlament az emberi jogvédők díjazására. Az utolsó javaslat kategória az a 23-as bekezdéstől kezdődik. Ezek arra vonatkoznak, hogy koordináltabb és eredményorientáltabb tevékenységeket tevékenységet végezzünk, tehát egy holisztikus megközelítést kívánunk itt alkalmazni. Továbbá itt szerepel annak a lehetősége is, hogy ugye a, a, egy kézikönyv tervezetet említünk meg a vízumok kiadására, vonatkozóan, amelyet arra kellene használni, hogy az emberi jogvédőket ahhoz úgy, úgy segítené, hogy adott esetben védelmet kapjanak és el tudjanak menni valahonnan. A, a, egyébként az nincs benne a szövegbe, hogy ugye a tagállamok képviselői is a vízum procedúrák felgyorsítását valamilyen formában el tudjuk érni ezeknek az emberi jogvédőknek a szempontjából. Ugye a cseh elnökségnek volt egy, volt egy kezdeményezése az úgynevezett Shelter Cities-ről, tehát az óvó olyan, olyan városok, ahol menedéket kapnak az emberi jogvédők, tehát azok, akik, akiknek át, átmeneti védelmet nyújtanak ezek a shelter városok, vagy menedékvárosok. Úgyhogy a jelentés szövegezése során azt hiszem, hogy lehetőséget adhatnánk arra, hogy, az, hogy ezeket, ezt az ötletet tovább vigyük és megvalósítsuk, amit a cseh elnökség javasolt. Érdekes volt, hogy a januári ülésünk során, a meghallgatásunk során az derült ki, hogy az egyik fő kezdeményezés benyújtója nem is tudta, hogy a cselnökség egy ilyen, ilyen kezdeményezést már korábban tett. Tehát azt hiszem, hogy valóban ezt a, ezt a fajta koordinációs munkát és az emberek összehozását azt tudnánk segíteni. Végül pedig szeretném hangsúlyozni azt hát a jelentésnek ezt a részén, hogy szükség van erősebb kooperációra számos európai szervezetek között, nemzetközi szinten, nem csak az Európai Unió foglalkozik az emberi jogvédők védelmével, hanem nyilván az Európa Tanács a különböző nem, civil szervezetek és kezdeményezések. Igazából ezeket szerettem volna elmondani, és várom a, a kérdéseket, hozzászólásokat az árnyék eladó a mások részéről is, amennyiben vannak. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az árnyék előadók, ugye, egyiket Tőkés László, aki nincs most jelen, akkor Prédes. Prodi, uh, Prodi úr és Mária Sekev a liberális uh, sok részéről. Kérem őket, hogy szeretnének, hogy jelezzék, hogyha akarnak valamit mondani. De esetleg azért időközben üdvözölhetem az emberi jogvédő delegációt a Euromed Human Rights alapítványtól, amely társszervezete az Euromed emberi jogi hálózatának kettő képviselő van itt, Mr. Drizel Jezami, aki az Euromed Emberi Jogi Alapítvány elnöke, és a ö, ö, Nemzetközi ö, Emberi Jogi ö, Szövetség főtitkára, és kollégája, ö, Kamaris úr. Hogyha ők most szeretnék hozzászólni, akkor ezt megtehetik. Mr. Hamaris? Uh, eh. oh, Mr. Idriss El Yazami. floor is Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Uh, jelentéstevő asszony, hölgyeim és uraim! Szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak bennünket, lehetővé teszik azt, hogy elmondjuk a véleményünket e jelentéssel kapcsolatosan, amely jelentés mi stratégiai jelentésnek tekintjük. Most a Lisszaboni szerződés elfogadása után nagyon fontos ez a jelentés. Szeretnék gratulálni önnek a jelentés tervezett minőségéért én az Euró-Mediterrán szervezet tagja vagyok, amely foglalkozik az emberi jogokkal. Ma ez egy teljesen független szervezet, ez egy alapítvány, alapítványként indult pénzügyi támogatásra az emberi jogvédők számára olyan jogvédők számára, akiknek nem volt lehetőségük pénzhez jutniuk, vagy különböző pénzügyi erőforrásokhoz, és akik a különböző emberi jogokat védik. Tehát itt egy kiegészítő szervezetről van szó. Mi csak is pénzügyi területen működünk. Ennek az alapítványnak az is jellegzetessége, hogy tehát, hogy csak is pénzügyi területen működik, és az igazgató tanácsa összetétele jogvédőkből áll. Olyan jogvédőkből, akik akik már több mint 25 éve, egy negyed százada foglalkoznak bizonyos területeken a jogvédéssel. Például itt van az egyik kollégám, aki az észak-afrikai közel-keleti irodát vezette, aztán a Human Rights Watch-ban is fontos szerepet játszott. Aztán másik jellegzetességünk a bizalmas jellege a pénzügyi műveleteinknek, valamint az is, hogy pénzügyileg szeretnénk megerősíteni a partnereink helyzetét. Itt Algériáról, Tunéziáról, szriáról és Egyiptomról van szó többek között. Ezeket az országokat mellesleg ashton asszony nem sokára meg is látogatja. 200 jogvédő van érintve a műveleteinkben itt két millió euróról van szó, konkrétan milyen akcióink vannak. Ezen országokban több kongresszust tudtak a jogvédő ligák megszervezni, hála nekünk, hála a pénzügyi segítségünknek és támogatásunknak, és nagyon sok esetben például sürgős családoknak nyújtott támogatás sürgős esetben lehetővé vált, valamint orvosi segítséget is nyújtottunk. Átadnám a szót az egyik kollégámnak, aki még tíz nappal, tíz nappal ezelőtt tuniszi házát körülvette a rendőrség, és nem tudott bejutan, bejutni a házába, csak azután, miután éjségsztrájba kezdett, valamint nemzetközi segítséget kapott. Köszönöm szépen. Köszönöm, Samaris úr. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, képviselő urak és hölgyek, nagy örömmel mondom azt, hogy elnököm véleményével teljes mértékben egyetértek, és ez a jelentés egy nagyon pozitív jelentés, jelentés tervezet, amelyet gratulálunk önöknek. Természetesen mi is tudjuk, hogy a tagállamok politikusainak korlátozott cselekvési lehetőségei vannak, nem könnyű a helyzet, Európai Unió-tunéziai kapcsolatok során is látjuk azt, hogy mennyire bonyolult a helyzet, a civil szervezetek, a jogvédők egész egyszerűen nem tudnak működni. A spanyol elnökség teljes mértékben figyelmen kívül hagyta az ő tevékenységüket, felkéréseiket. Tehát itt vannak határok, korlátok, de az önök tevékenysége nagyon fontos. Néhány dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az első pont az, hogy mennyire fontos a jog és a gyülekezési szabadság. Azt hiszem, hogy a jövőbeni párbeszédek során az emberi jogokról mindenképpen állandóan figyelemmel kell kísérni a gyülekezési szabadsággal kapcsolatos jogokat. Mind, tör, mind törvényes szinten, már pedig az írott törvény szintjén, mind pedig a gyakorlatban. Ezt szeretném kiemelni, hogy az észak-afrikai térségben egyre több szervezet, egyre több szövetség megpróbálja, megpróbál visszaélni a helyzetével. Mi úgy gondoljuk, hogy a civil társadalmaknak, a független civil társadalmaknak kell lehetőséget nyújtani, de vannak olyanok, akik megpróbálnak nagyon is a szolgálói lenni az államnak. Fontos a gyermekek jogainak védelmét biztosítani, aztán a mi országunkban például fontos az, hogy kaphassunk pénzügyi támogatást, és ezen a területen nagyon nagy nehézségek vannak. Tunéziában, Egyiptomban, Algériában például nem kapnak meg pénzeket a szervezetek, amely amely pénzösszegek mondjuk az Európai Unióból vagy más szervezetektől jönnének. Ami az európai kezdeményezéseket illeti, az emberi jogok érdekében nagyon fontos, hogy ezen kereten belül is a, függet, a civil társadalom független szervezeteit mindenképpen támogassuk. Elnök asszony, fel szeretném hívni az önök albizottságának a figyelmét arra, hogy sürgős intézkedésekre lenne szükség. A, az önök jelentésében is szó van az i bekezdésben, a második, harmadik al bekezdésben arra van tehát utalás, hogy koherens módon kell biztosítani a védelmet, aztán a nő, női jogvédők érdekeit szintén. Az átláthatóságról van szó, és arról is, hogy a 25-27-es bekezdésekben a vzumkönnytés hogy lehetne megvalósítani, valamint a jogvédők munkáját hogyan lehetne segíteni, például az adatbázisokhoz való hozzáféréssel, aztán a bizalmas, bizalmi jelleg mm, konszolidációja terén Reméljük, hogy hatékony munkára kerül sor, és nagyon sokan részt vehetnek ebben a munkában, mert úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos annak érdekében, hogy a jogvédők megfelelő módon végezhessék munkájukat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két Ketten kértek szót. Az első Maria Schackel, az Ányék jelentéstevő, az ALDE frakció részéről. Uh, köszönöm elnök asszonynak, és köszönöm a vendégeknek a magyarázatot, és köszönöm szépen az átfogó jelentés tervezet elkészítését, és nagyon szívesen elmondom a véleményemet a figyelemfelkeltő tevékenységekről a, kik, meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy miként kell az emberi jogi programokat és az emberi jogvédők védelmét beintegrálni a kül- külügyi szolgálatok munkájába. Szükség van átfogó, integrált megközelítésre, mert az emberi jogi kérdés felszínen van akkor is, amikor békefenntartó munkáról van szó. Meg kell vizsgálni tehát, hogy miként ezeket be, beilleszteni a már meglévő programokba. Új elem, amely e, szembeszökőbb lesz a külön, külügyi politikában, az az online dimenzió. Erre hivatkoznak néhány, néhányan, és ezt jól is teszik, de e, nincsen még jól kidolgozott eszközünk e, E, ezzel kapcsolatban, például az online szólásszabadság kérdésében ezt e, általánosabb tekintetben meg kell vizsgálni ezzel. E, együttműködünk majd az új biztos a digitális napirend kidolgozásában is. És hogyha jobban ismerjük már a, annak a szerepét, hogy az online szólásszabadság milyen szerepet játszik a, a nők elérésében, a tabuk döntögetésében, ez egy nagyon hasznos eszköz lesz, ezért meg kell vizsgálni ennek lehetőségeit. Akár az Európai Unió intézményeinek belül is a figyelemfelkeltésre. Végig kell gondolni aztán a hitelesség fogalmát, mert amikor a világhoz beszélünk, azt meg kell vizsgálnunk azt, hogy mi hogyan fordulunk az emberi jogi kérdések felé az e- EU-n belül. Párbeszédet kell indítani arról, hogy hogyan lehet ezt összekapcsolni a családon belüli vagy EU-n belüli emberi jogi szabványokhoz, és hogyan beszélünk erről a világnak. Ma reggel, ma délelőtt beszéltünk a kereskedelmi és emberi jogi kérdésekről is, ezek visszatükröződnek ebben a jelentésben, mert a kereskedelmet eszközként lehet felhasználni, lehet vele jutalmazni vagy büntetni. Eh, Irán a legutolsó, legfrissebb példa. Szeretném tudni, hogy eh, eh, hogyan akarnak együttműködni a üzleti világgal az emberi jogi párbeszédek területén, és hogyan lehet ezt rendszeressé tenni. Mert szerintem ezek a párbeszédek nem eléggé rendszeresek és nem elegendőek, de sokat lehetne ezzel egymáson segíteni. Ami a tagállamokat illeti, nyilván ismerjük a fejlesztési segélyek mindenről folyó párbeszédek hatását, tehát a felülvizsgálat, a mértékadó adatok fontosak a tagállamok esetében. Nagyon hálás, nagyon örömmel hallottam az emberi jogvédők <clears throat> számára kiadható vízumok lehetővé tételét, amely nagyon fontos megoldás, és amely kapcsolódik ahhoz, hogy miként tudjuk a tagállamokat segíteni, felhívni figyelmüket a elkötelezettségeikre, és hogyan lehet ezt összehangolni. Lehet hangsúlyozni, milyen eszközeink vannak, azért, hogy az emberi jogi védő, emberi jogvédők ne csak szép téma legyen, amiről csak beszélünk, de amiért tegyünk is valamit. Belügyi szinten is. Ezt prioritássá kell tenni. Azt gondolom, hogy a koherenciát kell megvizsgálni a tagállamok politikái között, de meg kell vizsgálnunk a komplementaritást, hiszen vannak kulturális különbségek a különböző tagállamok között, ezért ők másképp tudnak bizonyos kérdésekkel foglalkozni, a saját e, belügyi e, érzékenységeik miatt is. Ezért azt gondolom, hogy a koherenciát és a komplementaritást, a kiegészítést is meg kell vizsgálnunk, valamint meg kell vizsgálnunk a transatlanti párbeszédet arról, hogy miként foglalkozunk az emberi jogokkal. Ez ennyit akartam elmondani. Köszönöm szépen, és örömmel várom az együttműködést önnel és másokkal, azért, hogy a jelentés még, még jobb legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Krisztián Preda következik. Um, am să intervin, um, am să intervin mai întâi uh, la... J'appuie, c'est bon, Először is. Reméljük, hogy működik a technika. Tehát először is szeretnék eh, Tőkés László úr kérésére, aki ma nem tud itt lenni, eh, válaszolni, és aztán én saját nevében, nevemben is szeretnék eh, egy kérdést feltenni. Tőkés úr azt kérte tőlem, hogy a következő dolgokról beszéljek önöknek először is szeretne gratulálni Hautala asszonynak a jelentéséért. Úgy gondolja, hogy üdvözölni kell a mi albizottságunk ezen elvét, hogy egy ilyen jelentésünk legyen, mert az Európai Unió alapértékeiről van szó. Tőkés úr azt szeretné, hogy az emberi jogi védők, szerint az emberi jogi védők nagyon jelentős szerepet játszanak, hogy származás országaikban a elősegítsék a jogvédelmet. Fontos az, hogy védjék a jogvédőket. Aztán a kollégám néhány javaslattal is él a jelentés tervezettel kapcsolatosan. Az első javaslat a következő. Az Európai Unió és a 2004-ben kidolgozott, aztán 2008-ban felülvizsgált útmutatóval kapcsolatos az első javaslat. Úgy gondolja a tőkés úr, hogy ennek a jelentésnek jobban kellene utalnia a, erre a 2008-ban felülvizsgált ö, útmutatóra, könyvre. Aztán Tőkés úr úgy gondolja, hogy mindaz, ami már létezik, azt nem kell alul értékelni, alul becsülni, sőt, inkább fel kell értékelni. Van egy második javaslata is, körülbelül 7 millió eurót ö, szán, szánta 2007 és 2010 között a jogvédőkre. Ez az összeg is nagyon világosan rámutat arra, hogy az Európai Unión belül ez a kérd, ezt a kérdést nagyon komolyan veszik. Tőkés úr ebben az értelemben úgy gondolja, hogy a civil szervezetek, az NGO-k, amelyek kaphatnak ezekből az alapokból, ezekből a pénzösszegekből olyan civil szervezetek kell, hogy legyenek, amelyek valódi, valóban ezzel a témával foglalkoznak, és valóban meg képesek védeni a jogvédők jogait. A kollégám továbbá úgy gondolja, és azt gondolja, hogy a jogvédők és a diplom, az Európai Unió diplomatái között a találkozóknak sokkal gyakrabban kellene létrejönniük, ugyanis a kapcsolatok nagyon fontosak a pozitív akciók szempontjából. A, ezek voltak tehát a javaslatok, és ezek ezekről a dolgokról kérte tőkés képviselő, hogy beszéljek. Most a saját nevemben szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy Hautala asszony által kidolgozott jelentéstervezetet üdvözölni kell. De azt hiszem, hogy a 25-ös bekezdésben arról kellene szólni, hogy harmadik országokban az új delegációknak mindenképpen sürgősségi alapon kell vizumot rendelkezésükre bocsátani. Annak érdekében, hogy egy olyan politikát tehát egy, egy új politikát valósítsunk meg, sürgősségi esetekre vonatkoztatva. Azt hiszem, hogy ahol ez a rendszer már létezik, ez egy nagyon jól működő rendszer. Tehát sürgősségi esetekben a vizumok kiadásáról van szó. Azt hiszem, hogy nem kell hagyni az, hogy a tagállamok saját körükben járjanak el, mert mindenki a másiktól várja a megvalósítást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, azzal kezdeném, hogy mindenkinek gratulálok, illetve mindenkinek szeretnék köszönet mondani a munkáért. A véleményünk szerint valóban ez anyag nagyon jól lett összeállítva. Most nem az általános dolgokról beszélek, hanem két fontos területre koncentrálnék, amelyeket pragmatikusan kell megtekinteni. Ma elsősorban azzal foglalkozunk, hogy a emberi jogvédőket védjük, és őket támogassuk. Ez nem csak politikai kötelezettségünk, hanem erkölcsi kötelesség is. Tehát segítenünk kell ezeknek az embereknek. Két olyan területet látok itt, ahol előrelépést lehetne elérni. Az első probléma az Európai Unióban ugye az az Európai Unióban ugye úgy működik a, az elnökség, hogy fél évente váltják egymást. Ez már sok éve foglalkoztat bennünket, és az egyes államok, amelyek fél évig ezt a funkciót gyakorolják, azok különböző fontosságot tulajdonítanak az emberi jogvédőknek. Ma a helyzetünk meglehetősen eh, jó, mert eh, Spanyolország eléggé nagy fontosságot tulajdonít ennek a eh, kérdésnek. De azt szeretném javasolni, hogy ennek a munkának a, a folytonosságát jobban hangsúlyozzuk. Az is jó, hogy tehát kötele, kötelezővé kell tenni azt, ugye, hogy, hogy az el, az egymást követő három elnökségi ország ugye erős kapcsolatban legyen egymással. Összességben véve, tehát ugye 18 hónapról van szó. Most azonban arra azt szeretném kérni, hogy az emberi jogok védelmét és az emberi jogi aktivistákkal kapcsolatos aggodalmainkat ne csak fél évig vegyék figyelembe, hanem tovább, és hogy ezt a megfelelő helyen kezeljék. Ma tehát mi az Európai Unióban speciális, vagy érdekes, vagy speciális időpontban vagyunk, hiszen az európai diplomácia szempontjából nagyon fontos idő ez, és ahogy kialakítjuk a programokat, úgy fogják azt megvalósítani. Tehát nem minden államban ö, ö, hangsúlyozzuk elegendően az olyan szervezeteknek a, a működését, amelyek emberi, jogi, véde, emberi jogvédelemmel foglalkoznak. És hogyha most ezt a lehetőséget elhalasztjuk, akkor attól tartok, hogy sosem fogjuk tudni ezt megvalósítani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Berenc úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Négy megjegyzésem lenne. Az első a hatos bekezdéssel kapcsolatos. De, de természetesen még engedjék meg, hogy előtte gratuláljak a jelentéstevőnek a kiváló jelentéstervezettel. Tehát ez egy valóban örömteli jelentés, mint azok számára, akik foglalkoznak ezzel a témával. Tehát akkor itt a hatos bekezdéssel kapcsolatosan. Hát ez egy pici-pici kis kritika az önjelentésével kapcsolatban, nevezetesen, hogy a külügyi és biztonsági fő képviselő, aki egyben a bizottság elnök, alelnöke, tehát ezen a, ez a szövegrész az, amely jel kapcsolatosan lenne problémám, nevezetesen, hogy itt túl sokat, túl sok mindent gondol erről az új szolgálatról, pedig még hát igazából nem is kezdte el a tevékenységét, tehát úgy gondolom, hogy ne tulajdonítsunk ezen szolgálatnak ilyen nagy fontosságot még jelenleg. A második megjegyzésem a meredékvárosokkal kapcsolatos. Első látásra természetesen ez egy nagyon szimpatikus megközelítés, második látásra is, de azért szeretnék ehhez hozzátenni valamit. Ne legyen az, hogy, hogy azon városok, amelyek nem tagjai ennek a hálózatnak, azokról azt mondjuk, hogy felelőtlen városok, és csak azok vállalnak felelősséget, amelyek menedékvárosok, amelyek részét képzik ez, ennek a hálózatnak. Azt hiszem, hogy mindenkinek vállalni kell ugyanolyan szinten a felelősséget, mind a menedékvárosoknak, mind a többinek. A harmadik jelent, megjegyzésem pedig az, az, amit én úgy mondanék, hogy a jogvédők elismerése, vagy hivatalos elismerése harmadik országokban. Elmondom, hogy miről van szó. Például egy konfliktusos helyzetben egy olyan jogvédő, aki bátran ö, kiáll, ő általában a saját országában nehézségekbe ütközik. Hogyha azonban csatlakozik egy ö, nemzetközi szervezethez, a, az adott jogvédő, akkor az a logikus következtetés, hogyha, hogy ez a nemzetközi szervezet, hogyha elismeri a jogvédő státuszát, akkor ezáltal meg is erősíti ezt a ö, státuszt. Például egy afrikai országban egy jogvédőnek mondjuk nagy nehézségbe ütközik az, hogy elismertesse magát, de például ez az ország része az Afrikai Unió kártájának, és az elismert alapokon működik, akkor ezáltal meg fog erősödni az adott jogvédő státusza. Azt hiszem, hogy ezt kellene elmélyíteni. De nem tudom, hogy ki az, aki ellenezhetné mellesleg ezt a gyakorlatot. A negyedik megjegyzésem, ez inkább egy általános jellegű megfigyelés. Szeretnék ö, emlékeztetni arra, hogy néhány évvel ezelőtt a holland külügyminiszter azt a kezdeményezést indította, hogy az az ENSZ emberjogi bizottsága foglalkozzon a kínai emberi jogok helyzetével. Ugye nem követték ezt a kezdeményezést a többiek, és ez igazából nem elfogadható. Azt hiszem, hogy az Európai Uniónak együttesen, összeforva kell fellépnie, és a gyakorlatban is ezt meg kell valósítani. Csak úgy lehet például a fő kép, képviselőnek a az erejét megerősíteni, még inkább, hogyha mind a 27 tagállam ott áll mögötte. Koherens európai fellépése van szükség, mert csak így lehet a helyzetet előrevinni. Ennyi lett volna a négy megjegyzésem, talán a legutolsó egy kicsit banálisabb volt, de hát a banalitások is sokszor rávesznek bennünket arra, hogy jobban dolgozzunk. Melesleg meg lehetne hívni a, az új főképviselő asszonyt, hogy jöjjön el az, az albizottságunkba, hallgassa meg bennünket,

kollégám ellenőrzése mellett eh, én fogok felszólalni, mert itt, mivel itt maradtam. És a spanyol elnökségi kollega hozzászólhat. Rövid, rövid leszek. Hangsúlyozni szeretném a, irat fontosságát, és ahogy Gorenc úr is mondta, a tagállamok szolidaritását illető kifejezés, eh, illetően nagyon konkrét eh, iránymutatás van az emberi jogi aktivisták védelmét illetően, amelyek megmutatják, hogy es, minden esetet eh, külön kell elbírálni, mert ezek egymástól különböznek. Autala asszony eh, célkitűzéseit is osztjuk. Elmondhatjuk azt, hogy már nagyon sok minden történt, amire építhetünk. Az egyik ezek közül az, hogy van 60 olyan ország, amelyben vannak helyi stratégiáink, és a spanyol elnökség pedig eh, elmondhatja majd, hogy mit, mit tettek mostanáig ezen stratégiák frissítésében, azért, hogy minden országot eh, lefedhessünk, a, ahol emberi jogi irányelveket el kell fogadni, fogadtatni. A spanyol elnökség eh, kérte a diplomáciai küldöttségeket, hogy központba állítsák az emberi jogi aktivisták szerepét, így nagyon könnyebb lesz a dolgokat elintézni. Ami a segítséget illeti, az Európai Emberjogi és Demokráciai Eszközt megemlítették. 11 civil szervezet részesül már 18 millió eurós eszközből, hogy ezek, e, ezen aktivisták munkáját segíthessék a világban. Jelenleg már megerősítették az emberjogi aktivisták aspektusát eh, szakpolitikai, de eh, gazdasági szinten is az új felülvizsgált stratégiásban, eh, amelynek száma 010-013, amely a parlament elé kerül hamarosan, és erre a tagállamok is ráborintottak és ez nagyobb jelentőséget ad az emberjogi aktivistáknak. Javasoljuk, hogy ne csak hogy elkülönítsenek, de hanem hogy növeljék ezen összegek nagyságát, amelyel a tanácsi irányelveket meg lehet valósítani. A teljes összeg 3%-át, illetve 4,5%-át kell erre áldozni és ennek alapján újabb pályázatokat fogunk meghirdetni a jelenlegi stratégiát, illetve még a nyár előtt, amelyben a kollégáik az Euromed részéről és az emberi jogi aktivisták védőszervezete részéről elmondottakat is befoglaljuk, valamint jövőre újabb pályázatot hirdetünk meg amelyben a civil szervezetek segíthetnek nekünk a szakpolitikák megvalósításában, a, fe, az, er- az felülvizsgált stratégiát illetően. Lockbiller asszony tal, találkozott ezen szervezetekkel, és nagyon örülünk, hogy felkeresték a parlamentet is, azon a szervezetek, akik ez, ezen a területen dolgoznak. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a koherenciát és az eszközöket illető kérdés, külügyi belügyi kérdések, valamint a vízumtörvény megvalósítása nagyon fontos ebben az összefüggésben. A parlament, az EU és a LIBE felkívta, a, felszólította a tagállamokat és a szakbizottságot, hogy, a bizottságot, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt azért, hogy ezen eszközök eljussanak a civil szervezetekhez és az emberi jogi aktivistákhoz, akkor, amikor a vízumkönnyítést meg kell erősíteni. Ez olyasmi, amelyet egyes tagállamok könnyen megtesznek, mások vonakodnak, ez összefügg az egész vízumrendszerük hatékonyságával, de ezt mindenképpen előtérbe kell helyezni. Köszönöm szépen! Thank you. Köszönöm, hogy az elnök. A spanyol elnökség részéről szeretnének hozzászólni? Igen, röviden. Szeretném hozzátenni, hogy a legtöbb, legtöbb dolgot már elmondták. Én csak olyasmit szeretnék hozzáfűzni, amit a spanyol elnökség végez a az emberjogi aktivistákra vonatkozó iránymutatás keretében nagyon sok kérdést feltettek a viták során. Az iránymutatás és ezek az intézkedések azt mutatják, hogy a folyamatosságot tartjuk fenn, és válasz, válaszolunk eh, a folyamatosság hiányát eh, érő kritikákra. Azt szeretnénk elérni az elnökségünk során, hogy eh, elérjük mindazokat, amelyet az iránymutatásban lefektettek. Utasítottuk az követségeket és az EU küldöttségeket, hogy frissítsék a 16 helyi stratégiát, és új dolgozanak ki újakat ott, ahol ezek nem léteznek. Utasítottuk a követségeket, hogy fókuszba helyezik, ahogy Arno asszony is mondta, a legtöbb ilyen kérdést. Ennek az a célja, hogy a folyamatosságot tartja, tartsák fenn, és az emberi jogi aktivistáknak legyen hova fordulniuk. Utasítottuk még az EU képviseleteket és a követségeket arra, hogy éves üléseken emlékezzenek meg, és legalább egyszer az elnökségünk vége előtt az emberi jogi aktivisták munkájáról. Ez pedig válaszol az a arra a kérésre, hogy több ülést kell tartani, több értekezletet a küldöttségek és követségek között, amely lehetőséget teremt a helyi diplomáciai munkák kidolgozására, hogy, foly, hogy következesebb kapcsolatot lehessen feltartani az aktivistákkal, és be lehessen illeszteni mindenféle javaslatot ebbe a munkába. Válasz ez arra, amit elmondtak, hogy az spanyol követség nem fogadott be emberi jogi aktivistákat, de ahogy önök elmondták, Madridban valóban melegen fogadtuk önöket, és emlékszem arra, hogy Tunéziában egy munkacsoportot hoztak létre azért, hogy ezt az éves ülést megszervezzék. Ennyit akartam elmondani. Thank you very much. Yes. Köszönöm szépen. Szeretnék Samaris úrnak válaszolni. Tehát megkaptuk az, nemrégiben az információkat tőlük, a tunézi szervekkel tanulmányozni fogjuk az információkat, de nagy nehézségeink voltak pénzügyi szempontból. Fontos ez a kérdés számunkra, úgyhogy informálódni fogunk a hatóságoknál. Köszönöm szépen, most pedig Hautala asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok minden megjegyzésért, és látom, hogy még mindig lehet javítani ezen a jelentésen, sokkal stratégikusabb és konkrétabb lehetek, ami az az Euromed alapítvány képviselőit illeti számos témát vetettek fel. Természetesen nagyon értékelem mindazt, amit elmondtak, strat- stratégiai időszakban vagyunk, meg kell mindenképpen erősíteni az Európai Unió álláspontját az emberi jogi védők, aktivisták irányába. Elhangzott az, hogy az önök térségében az emberi jogvédőknek nincs hozzáférése az Európai Unió különböző feltételeihez, beleértve azt is, hogy Reméljük, hogy a főképviselő asszony is majd segíti az önök munkáját. A gyülekezési szabadsággal kapcsolatos problémákról is szóltak. Én a múlt héten Fehér Oroszországban voltam, és azt és láttam, hogy be, tehát Fehér Oroszországban is fő kulcskérdés a gyülekezési szabadság kérdése. Ugy, ugyanis a jogvédőket nem jegyzik be, nem tudnak törvényesen működni. Éppen ezért nagyon fontos a, a szervezetek létrehozásának is a kérdése. Na most, ami a családi jogi kérdéseket illeti. Folyamatosan kapunk információkat arról, hogy például, hogyha elhagyják a jogvédők az országaikat, nem tudják, hogy mi van a családjukkal, mi történik a családdal. Sárke asszony, köszönöm a véleményét, ön beszélt a jogvédők jogvédőkkel kapcsolatos problémákról az interneten, tehát a szólásszabadság megsértésével kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy ez egy külön kérdés. Azt hiszem, hogy van ezzel kapcsolatosan egy tanulmány, jelenleg készítik elő ezt a tanulmányt, de ami a vállalatokat és a kereskedelmet illeti. Én belefolytam ebbe a kis vitába, ugye a Nokia, a Nokia tárgyalások kapcsán. Ugye én a Nokia országából jövök, és Finországban is volt vita a Nokia Siemens hálózat vezetőinek etikus vagy nem etikus viselkedéséről, magatartásáról. Ugye itt a, a, az európai szabványosítás kérdése ezen a területén fontos. Egy vállalatnak sem lehet olyan ö, rendszere, amely keretén belül az emberi jogvédőket üldözi. A Nokia Siemens hálózat Egyipton belül sem, valamint Iránban az Irán Telekom, a, amely a hivatalos ö, szolgáltató rendszeresen megsérti az emberi jogokat, sőt, emberi jogi védőket kínoztak és meg is öltek. Úgy gondolom, hogy ez a téma nagyon sok figyelmet érdemel más kontextusokban is. Préda úr, köszönöm szépen a, az elhangzottakat. Igen, igen, ön is a személyes beszámolójában szólt arról, hogy mennyire fontos az, hogy EU, az EU delegációk kaphassanak, tehát az EU képviseleteket kérjük fel, hogy sürgősségi esetekben adjanak vízumot a emberjogi védőknek Brüsszelben vagy a tagállamokban. Köszönöm szépen a, az összes megjegyzést a vízum témában. Ugyan léteznek a Schengeni konzuli iránymutatók, irányelvek, de a különböző tagállamok különböző módon kezelik ezt a témát, azt is tudjuk. Nos, hát voltak más megjegyzések is, amelyekkel foglalkozhatnék. Görenc úr például ugye a menedékvárosok kezdeményezésével kapcsolatosan tett javaslatokat. Itt nem csak egy programról van szó, itt több programról van szó. Az a, ugye a földcélkütűzés, hogy minél több város csatlakozzon ehhez a programhoz. nem csak a menedékvárosoknak kell tiszteletben tartaniuk az emberi jogokat. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentős tevővel fogok együttműködni, hogy javítsak a végleges mm, jelentésen, és köszönöm a tagoknak a véleményüket. Ennyit akartam elmondani, köszönöm szépen, köszönöm szépen, ugye az elnök asszony, köszönöm a jelentéstevőnek, köszönöm minden felszólalónak, azt, hogy részt vett ebben a vitában. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy március 16-a 12 óra a módosítások beteljesztésének határideje, az utolsó napirendi pont, a kérdések a bizottság számára, a hatos napirendi pont, az egyik a Argentinával kapcsolatos Barbara Logbilleré volt ez a kérdés. Megadom a szót a bizottság képviselőinek, hogy válaszoljon a kérdésre. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni ezt a kérdést, mert nagyon fontos ügyet érint. A bizottság követi ezt már az elmúlt években nagy figyelemmel, és folyamat, később, később is ezt fogjuk tenni. Az Európai Unió rendszeres párbeszédet folytat, emberi jogi párbeszédet folytat Argentinával, nem csak az illetékes miniszterrel, hanem az emberi jogi közösséggel is plusz egyéb nem állami szereplőkkel, mint például újságírókkal, professzorokkal, stb. stb. stb fi, tehát értjük azt a kérdést, amelyet a, a képviselő úr feltett, de azt gondoljuk, hogy Argentina nem az egyetlen olyan ország, amely katonai diktát, diktatúra alatt állt Dél-Amerikában, de nyilván az egyik leg, olyan ország, ahol a legtöbb emberi jogi sérelem történik, vagy történt ezek részben most eh, ezek, ezek az elkövetőt részben most eh, állították bíróság elé, és folynak a tárgyalások. Ugye 1129 ember, eh, embert gyanúsítottak meg, és viszont csak 19 ember ellenemeltek vádat. És hát folytat, most folynak a tárgyalások. Ezek voltak azok az adatok, amelyeket a delegációtól kaptunk. Az adatok Szóval eltekintve az ügynek szimbolikus jelentősége van az ország és a régió szempontjából is, és valóban nagyon pozitívnak értékeljük ezért ezt én értelemben. A kérdés második része, hogy a bizottság mit tehet azoknak az áldozatoknak a, a védelme érdekében, akiket hát még most is fenyegetnek. Egyetértünk abban, hogy valóban nem, nem lehet ezt teljes mértékben kizárni, de de véleményünk, de míg az a, a argentin kormánynak a felelőssége az, hogy ezeket az embereket megvédje, azért az, a bizottság is rendkívül aktív tevékenységet folytatott ezen a területen, számos projektet finanszíroztunk az EIDHR-en keresztül, amelyek ebbe az irányba mentek, és amelyek aktív szerepet adtak a bizottságnak és az EU-nak ebben a folyamatban. Például finanszíroztuk az úgynevezett emberiség elleni bűncselekmények elleni koordinációs csoportot, számos helyi emberjogvédő szervezetet, jogi tanácsadó áldozatvédelmi szolgáltási szervezetet finanszíroztunk. Számos projekt volt tehát, és erről van is egy listám, hogyha erre szükség van. Körülbelül 1 millió eurót fektettünk be eddig ebbe a kérdésbe, ami aláhúzza azt, hogy mennyire fontos az emberi jog védelem az EIDHR tevékenysége keretében. Köszönöm. Bárbara van esetleg ide tartozó kérdése. Köszönöm szépen a választ, és hogyha lehet, akkor szeretném ezt a listát látni. Ez nagyon jó, hogyha ilyen sok kezdeményezést támogatnak. Azonban azt sajnálom, hogy ugye nem, tehát világosan látjuk azt, amit a civil társadalom hangja mond, mi szerint ez a fajta válság növekszik, és ahogy minél közebb kerülünk az elkövetőköz, annál nagyobb ellenállásba ütközünk. Igen, tessék válasz. Köszönöm. A listát akkor azt nem sokára ö, odaadom. Ami pedig a kérdés második ö, részét illeti, azt hiszem, hogy van, van itt egy kényes egyensúly. Nyilván tudomásul veszem az aggodalmát, és ezt a delegációval megpróbálom átbeszélni, de összességében véve pozitív a mi értékelésünk. A magá, már csak a szimbolikus jelentősége miatt is az egész régió szempontjából. Köszönöm szépen. Utolsó kérdés. Mr. Preda is Vietnam. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek. Mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy aggaszt bennünket a vietnámi helyzet aggasztó a tagállamok számára. Itt elsősorban az utóbbi hónapok fejleményeivel kapcsolatosan letartóztattak emberi jogi, jogvédőket, és a média szintén szítja a helyzetet, és ez kihat a nemzetközi helyzetre, és már pedig Vietnám ebben az évben, Vietnám az ASEAN kongresszus megszervezője. December 11-én Hanoiban volt egy találkozó az Európai Unió és Vietnám között. Az Európai Unió január 21-én elítélte a demokratikus jogvédők letartóztatását és bebörtönzését. Erre Ho Minh városban került sor a mostani héten pedig eh, én eh, kedden Hanoiban voltam, eh, kereskedelmi témákról voltak tárgyalásaim, viszont fel Zuing úrral, vietnám miniszterelnökével tárgyaltam, és felvetettem ismételten az emberi jogi témát. Úgy tűnik, hogy a hatóságok nagyon vonakodnak. 2011. januárjában lesz a vietnámi párt kongresszusa, és úgy tűnik, hogy próbálják megfégez, megfékezni a jogvédők tevékenységét, a diszidens elemek tevékenységét, ami az Európai Parlament két állásfoglalását illeti. 2008 és 2090 ben került elfogadásra ez a két állásfoglalás. Azt hiszem, hogy ezek azért jók, mert egyfajta nyomást gyakorolnak Vietnámra, ez azt jelenti, hogy ugye szinte évente léteznek ilyen típusú ajánlások. Először is ugye el kell mondani azt is, hogy a bizottság is azt szeretné, hogy a tárgyalásaink Vietnámmal emberjogi témában konkretizálódjanak, de úgy gondoljuk, hogy ez a párbeszéd ugye hát részben nagyon hasznos volt, már csak azért is, hogy azonosítsuk azokat az elemeket, amelyek mentén az együttműködés, a kooperáció elképzelhető a sajtószabadság, a média szabadsága konkrét témák, amelyekkel mindenképpen foglalkozni kell a párbeszéd során. Az Európai Parlament felvetette az új partnerségi és együttműködési megállapodást is, Természetesen ebben a megállapodásban lesz egy záradék az emberi jogokkal kapcsolatosan, valamint a Nemzetközi Bírósággal kapcsolatosan, és természetesen a, az együttműködés és a párbeszédet szeretnénk a továbbiakban megerősíteni. Ennyit szerettem volna elmondani. Az Európai Parlament egy delegációja március 15-17-én eh, Hanoiba látogat, és ismételten fel fogja vetni ezeket a kérdéseket a vietnámi hatóságoknál. A bizottság Langen úrt értesített már eh, arról, hogy, hogy mi is a helyzet jelenleg Vietnámban. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Még van kérdés? Bréda úr, nem, csak szeretnék köszönetet mondani a válaszokért. Heidi Hautala asszony. Köszönöm szépen Préda úrnak, hogy felvetette ezt a kérdést, mert úgy gondolom, hogy ez is jelzi azt, hogy Kína kereskedelmi kihatása nagyon nagy más országokra is, és éppen ezért nagyon fontos erre odafigyelni, és a parlamentnek foglalkoznia kell a témával a jövőben. Köszönöm szépen! a parlamenti delegáció az ASEAN országokkal delegációjaival fog találkozni, ugye ezt hallottuk. Köszönöm szépen ezt az ülést. A következő ülés időpontja március 17-e 15 óra. A, a plenáris ülésen a jelentéssel foglalkozni fogunk, és a tanács is foglalkozik majd e témával. Köszönöm a tolmácsok munkáját, kicsit tovább dolgoztunk, és berekeztem az ülést.